Good afternoon, reverends, um, ladies and gentlemen, vice... Jó napot kívánok, tisztelendő urak, hölgyem és uraim, urak és hölgyek. Szinte időben szoktunk kezdeni, tehát ennek megfelelően most egy szinte időben kezdjük az ülést. Sok szeretettel köszöntöm Önöket az Európa jövőjéről szóló fontos megbeszélésünkön. és a 17-es cikk értelmében köszöntöm Önöket. Nagy örömömre szolgál, hogy ilyen szép számban megjelentek, és hozzászólnak majd a fontos eszmecserénkhez Európa jövője témájában. Néhány apró szabályt szeretnék ismertetni. Kiosztottuk az üléshelyeket, a dokumentáció angolul és franciául, franciául elérhető segítségképpen a tolmácsos angol, francia, lengyel, görög, finn és magyar nyelven érhető el, illetve működik, és az interneten is nyomon követhető az ülésünk. Úgyhogy kérem, ezt is vegyék figyelembe, illetve hivatalos fotósok fényképeket készítenek menet közben, dokumentálva az eseményt. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek az önök körében, és azok, akik itt hivatalos ismertető előadásokat tartanak, azok szempontjából mondom, hogy nagyon izgalmas légkör alakult ki. És önök is azért jöttek, hogy hozzászóljanak a témához, és mi itt a parlamentben Timmermans alelnök is osztja ezt az elképzelést. Hát nagyon kíváncsian várjuk az elhangzó gondolatokat. Tajani elnök úr pedig lélekben velünk van, üdvözletét küldi. Engem kért fel a 17-es cikk képviseletére, és nem könnyű a tisztem, hiszen az ő feladatát veszem át átmenetileg, eredményes párbeszédet remélek. Timmermans alelnök úrra múlt héten egy filozófiai, illetve nem vallási ö, hovatartozású közösségek képviselőivel értekeztünk, és a 17-es cikk keretében ezen a héten folytatjuk ezt a sorozatot. Szorosan együttműködünk ebben a témában, és haladunk előre. Különbözőek az elképzeléseink, de együtt vagyunk erősek, ez az én mottom, és ennek jegyében gyűltünk itt most össze. Önök közül többen, illetve a vallási közösségek vezetői közül számos képviselővel találkozhattunk már, és a témánk Európa jövője, az intézményeink dolgoznak ezen a közös jövőn, és azt gondolom, hogy önök is gondolatilag ehhez kapcsolódnak. A parlament érdemi jelentéseket fogadott el, Brock, Bresso és Verhofstadt előadók fogalmazták ezeket meg, illetve az Európai Unió jövőjéről is elkészült egy fehér könyv, dokumentum. Különösen örülök, hogy a mai szemináriumunkat szoros együttműködésben az Alkotmányügyi Szakbizottsággal előkészíthettük, és Danuta Hübnert, a szakbizottság elnökét szeretettel köszöntöm, illetve Bresso és Brock társelőadókat szintén. Nekik fontos szerepük lesz a mai megbeszélésünkön. Az EU reformját számosan sürgetik belülről és kívülről, és tudjuk is, hogy komoly reformra lesz ahhoz szükség, hogy az európai polgárok úgy értelmezzék, hogy az európai vezetés az uniót viszi előre. Az unió nem maradhat fenn kizárólag a vezetők hite alapján, hanem a polgárok energiájára, lelkesedésére lesz szükség, akik kis és nagyvárosokban, illetve vidéki térségekben élnek. És fontos, hogy ők nagyra értékeljék Európa integrációját. A 17-es cikk ennek a szellemiségét fogalmazza meg, és azért is örülök, hogy önöket meghallgathatjuk ma délután, mert önök a közösségek ütőerén tartják a mutatójukat, úgymond, és ez fontos rálátást ad. Hogy túllépjünk a szavak szintjén, a 17-es cikk az Unió működéséről szóló szerződésben igazán lényegi témakört érint, Európa lényegét. Az alapító atyák motivációja az volt, hogy egy egységesítő unió épüljön fel, és a vallások között is ez a lényegi egyetértés, úgyhogy a széles összképet, a közjót, az alapvető elveinket és értékeinket követve tudjuk fejleszteni a társadalmat. Sokkal többről szól Európa, mint csak a gazdaságról, illetve különböző statisztikák százalékos elosztásáról. Az unió jövőjéről szóló konzultáció egy közös világképet szeretne kialakítani, ami nem egyszerű szakmai, technikai új gyakorlat, az intézmények közötti szerepleosztás, illetve költségvetési egyezkedés. Ezek is fontosak, de nem csak erről szól Európa jövője. A parlamenti jelentésekben az egyre szorosabb uniót szorgalmazzuk a népek bevonásával, és a filozófia, illetve vallási közösségek hozzájárulhatnak a társadalmi diskurzushoz. Mindenki emberi méltóságát tiszteletbe tartva tudunk előrelépni. Folyamatosan fel kell tennünk a kérdést magunknak, hogy halljuk-e a polgárok hangját, hogy ők milyen Európát szeretnének. Mit várnak Európától, hogyan szeretnének a mindennapokban segítséget kapni az európai szinttől. A parlamentnek nagy szerepe van ezen a téren, és ugyanakkor a többi eszközt is figyelembe véve igyekszünk bevonni az állampolgárokat, a demokrácia építésébe. Az európai polgári kezdeményezést nem lett óriási siker, felülvizsgálat alatt áll, és e, ismerem a kezdeményezést a reformjára, még nem tudjuk, hogy hogyan alakul, és a 2025-ös helyzetképet figyelembe véve is látni szeretnénk a demokrácia fejlődési évét. Tehát Timmermans alelnök, illetve a parlamenti képviselők nevében is mondhatom, hogy itt az önöket meghallgató álláspontot képviselünk, nyitottak vagyunk az önök mondani valójára, és reméljük, hogy az eszmecserét értékes gondolatokkal segíti európai jövője felé. Köszönöm szépen, most Timmermans úrnak adom át a szót. Köszönöm szépen a lelnök asszony, és köszönöm, hogy meghívtak erre az ülésre. Ahogy már említette a múlt héten, van egy, volt egy nagyon sikerős világi ülésünk, és a bizottságnál, remélem ön is ellátogat majd, lesz még egy felekezeti ülésünk is, ha jól emlékszem, november elején, november 7-én, és a bizottság számára, mint intézmény számára ezek az ülések nagyon fontosak. Sajnálatos módon az elmúlt évtizedben Európában az eszközöket és a célokat folyamatosan összemossuk néha a belső piac eszközként, néha célként jelenik meg ugyanez a helyzet az európai valutákkal is. És közben elfelejtjük a közös európai értékeket, pedig ennek háttere a virágzó Európa hosszú történelme, ahol korábban nem próbáltunk kompromisszumokat keresni, harcoltunk egymással. Múlt pénteken Hessenben voltam Németországban. Egy színházi fesztiválon, ahol Martin Lutherről volt egy darab, a reformáció 500. évfordulóját ünneplendő. És amikor láttam ezt a darabot, és hallottam a szavakat, akkor emlékeztem arra, hogy a reform, a változásra való igény ha ezt nem úgy élik meg az emberek, hogy őszinte, akkor támadásként élhetik meg az establishment ellen. És ez egy olyan reakcióláncolatot indíthat be, ahol nem arról lett egyszerre szó, hogy Luther mit szeretett volna, hanem ami aztán történt. Halála után Európában száz év telt el, pontosabban 102 év, amíg sikerült Európában a véres vallásháborúkat lecsillapítani, amelyek során nagyon sok élet elveszett. Most közös a történelmünk, és olyanokkal ülök egy asztalnál, akik ismerik ezt a konfrontatív történelmet, ezt a hátteret Európában. A keresztények közötti véres küzdelmeket, több évszázados antiszemitizmust, a zsidókra való ujjalmutogatást, ahol a társadalmainkban megfélemlítettük az embereket, akik féltették a jövőjüket, ahol most kialakult a muszlim ellenesség, ami egyre inkább fokozódik nagyon sok tagállamban. Az én következtetésem a következő. Amikor a félelem veszi át minden felett az uralmat, akkor nagyon könnyű manipulálni az embereket. A félelem dühöz vezet, a dű pedig újjal mutogatáshoz, és az pedig konfliktushoz, és végeredményben háborúhoz. Az európai projekt nem a közös piacról szól, nem az euróról. Arról szól, hogy segítsük az európaiakat abban, hogy soha ne térjenek vissza a véres háborús történelmünkhöz. És néha sajnálatos módon elfelejtjük ezt, az alapkövet. Sok mindent hibásan teszünk, sok mindent meg kell reformálni a közös projekt érdekében. Olyan reformokra van szükség, ahol párbeszédet kell folytatnunk, és az alapelvet el kell fogadnunk. Ez elsősorban egy béke projekt. Az eszközök a békét szolgálják és ezen alapszik a közös valuta és a közös piac. Ezt azért is mondom el most, mert azt látjuk Európában, hogy szívesen látjuk egymás társadalmát, egymás társaságát, és párbeszédet keresünk. És nem folytatunk párbeszédet egyáltalán azokkal, akik másmilyenek, mint mi. De egy diversifikált társadalom a közös értékrend csak akkor alakulhat ki, ha nem kerüljük el a konfrontációt azokkal, akikkel nem értünk egyet. Kompromisszumot csak akkor lehet találni, ha azokkal egyeztet az ember, akikkel nem ért egyet, nem azokkal, akikkel eleve egyet ért. Azt hiszem, hogy régóta tapasztalata, különösen a vallásos szervezeteknek, hogy helyet adnak olyan vitáknak, ahol szabad egyet nem érteni, szabad aztán kompromisszumot kötni. Azt hiszem, hogy ez a lényege annak, hogy Európa hogy működik leginkább. És azt hiszem, hogy közös a felelősségünk, hogy ne kerüljünk ki azokat, akikkel nem értünk egyet. Könnyű a populistákat, radikalistákat megbélyegezni, de az érdekel minket, hogy az állampolgárok miért szavaznak rájuk, miért követik az eszmerendszerüket? Hallgassuk meg őket, talán rájövünk, hogy miért, és lehet, hogy megdöbbennek, hogy miért, amikor a motivációjukat halljuk. Én úgy gondolom, hogy ez az a párbeszéd, ami a végcélja Európának, hogy közös terepet találjunk. Camus azt mondta, hogy az különböztet minket meg az állatoktól, hogy más szemén keresztül látjuk egymást. És ez alapvető fontosságú annak érdekében, hogyha ma ebben a világban megoldást keresünk. Minden morális lény számára fontos az, hogy senki nem birtokolhatja a jót, és senki sem birtokolhatja a rosszat. Minnyáján hibázunk, minnyáján megpróbálunk erkölcsi lényként funkcionálni, én erről meg vagyok győződve, és szerintem ez csak úgy lehet, hogyha a párbeszédet felkaroljuk, és előre haladunk Európa jövője érdekében. Ennek érdekében a bizottság egy fehér könyvet kibocsátott, ezt nem a szokásos módon tettük, nem egy projektet diktálunk, ahol csak rábólinthatnak, vagy ellenezhetik az emberek, hanem ez egy olyan fehér könyv, ahol opciókat lehet választani, Európában a következő években, vagy következő generációknak, és nyitottak vagyunk a tagállamokkal folytatott párbeszédre. És reméljük, hogy a tagállamok ezt arra használják ki, hogy az állampolgárokat is bevonják majd. Ez a bizottságnak az álláspontja. Fontos az, hogy azok, akik a moralitásról gondolkoznak, próbálom itt a világi és az egyházi létet összeegyeztetni, hogyha valaki arról gondolkozik, hogy mi az ember, mi a szerepe a társadalomban, ha ezt erkölcsi alapon teszi, akkor amikor az Európai Unióról gondolkozik, akkor is ezt használja kiinduló alapnak. Különben nincs értelme ennek az egész projektnek, nincs értelme a 17-es cikknek sem. Elnézést kell kérnem, hogy korábban el kell hagynom az ülést, de máshová várnak, később Rotterdamban, Hollandiában és holnap reggel pedig Svájcba utazom, hogy a ciprusi kérdésről vitázzunk. De csak és megint fel tudom ajánlani önöknek a teljes támogatásomat, hogy közös megoldásokat találjanak generációnk legnagyobb kihívására. A negyedik ipari forradalom keretében gyorsan változik a világ, a moralitás alapjai változnak, és nagyon szükség van arra, hogy közös alapokat találjunk Európában, mindenki bevonásával. Ezért köszönetet szeretnék mondani a parlamentnek, hogy megszervezte ezt az ülést, és teljes mértékben támogatom a parlamentet. Különösen megnéz asszonynak a kezdeményezését. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Timmermans alelnök úr. A legjobbakat kívánjuk az útjához, de a szavaink elkísérik majd önt az útra is. A délután a következőképpen fog kinézni, két panelünk lesz. Az elsőben megvizsgáljuk azt, hogy a jelenlegi szerződéses keretnek milyen lehetőségei vannak még, amelyeket nem aknáztunk ki. A második pedig azzal fog foglalkozni, milyen szerződéses változtatásokra lenne szükség most pedig átadom a szót barátomnak és kollégámnak, az ügyi Bizottság elnökének, Danuta Hübner asszonynak, aki szakértője az első területnek, úgyhogy jó kezekben leszünk. Danuta, megadom a szót, és elbúcsúzunk Manszal elnök úrtól. Köszönöm, köszönöm szépen. Az Európai Parlamentben nem gyakran történik meg velünk az, hogy egy egész délutánt tölthetünk egy ilyen jelentős témáról szóló párbeszéde, ami nem a Brexit. Úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm a szervezést. Meggyőződésem, hogy akkor, amikor azon gondolkoztak, hogy mit is fognak ma mondani, sokan a vendégeik, vendégeink közül akár Jacques Delors gondolataig is visszanyúltak, aki 25 évvel ezelőtt előre tekintve azt mondta, hogy Európában a Maastrichti szerződésről gondolkoztak, és akkor azt mondta, hogy nem fogunk sikerre járni Európában, ha csak nem adunk egy új, friss levegőt Európának, spiritualitásra van szükség Európában. És ezért szeretnénk, hogyha a vallások is, az egyházak is részt vennének ebben a munkálkodásban. Jacques Delors is ezt mondta 25 évvel ezelőtt, és mi is így gondoljuk ma. Ezért örülök annak, hogy ezt az eszmecserét megszervezhetjük. Közös értékekre, erkölcsi támogatásra és sokkal, sokkal szorosabb kapcsolatra van szükség Európában az állampolgárokkal. Európa mindig a változásról szólt. Európának változásra van szüksége, ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy beteg vagy válságban van. Ma is azt várjuk, hogy változás következzen, beváltozást szeretnénk látni. Európa szerte érzékeljük, hogy az emberek ezt igénylik. Az igény a változásra mindig a valóságból gyökerezett, és azok a lépések, amelyek Európát Európává tették, új elemeket hoztak létre az építkezés során de Európa mindig hűséges maradt az alapvető értékeihez, amelyekről az alapító atyák is sokat beszéltek a kezdetekben, és úgy gondolom, hogy most is kőbevésve maradtak. Amikor az értékeink elvesznek, akkor mi is elveszünk, ezért ennyire fontos ragaszkodni hozzájuk. Az Európa építménye, a politikai szerkezet a hatékonyság szempontjából fontos, hogy megváltozzon, de ez a változás nagyon gyakran kis lépésekben érkezik. Néha azonban nagy döntésekre van szükség, amelyeket alapos gondolkozás és egy merész jövőkép előz meg. Azt hiszem, hogy most ebben a pillanatban alapvető gondolkozásra van szükség, hiszen kivételesen nehéz időket élünk át Európában. Európa szerte, hogyha odafigyelünk arra, hogy miről beszélnek az emberek, akkor a nacionalizmusról, idegengyűlöletről, arról beszélnünk sokat a közvéleményben, hogy mi és hogyan ássa alá a legitimációt, a demokráciát Európában, és azt is látjuk, hogy nemzeti és európai szinten is a demokrácia megkönnyíti a rossz, ártékony áramlatok megerősödését is. Nagyon sok olyan kormány van, ami hajlítgatja a jogállamiság szabályait, és úgy gyakorolja a demokráciát. Vannak olyanok, ahol erősödnek az etnikai és egyéb mm, feszültségek, és amikor nincsen politikai, demokratikus kultúra, akkor nagyon gyakran a demokrácia nem elég erősen, határozottan valósul meg. Nem vagyunk eléggé toleránsak a másokkal szemben, és egyre rosszabb a helyzet a tekintetben is, hogy régi gondolatok, értékek egyre gyengülnek. Pazarló politikánk van, és az emberek, az állampolgárok ezért haragszanak ránk, és úgy érzik, hogy tehetetlenek. Nem csak a populistának címkézett erők építenek ezekre az Európa ellenes gondolatokra, hanem mások is hangolják Európa ellen az állampolgárokat. Európa történetében azt hiszem, hogy először a nacionalizmus által fűtött politikai igények visszavethetik Európát. És szerintem Európa jövője szempontjából a nacionalizmus az egyik legfőbb fenyegetés. Európa integrálása a második világháború hanvain kezdett el megvalósulni. Az európai egységesség volt az az erő, ami összefogott minket, de most az új generációk számára ez már kezd irrelevánsá válni. Sajnálatos módon az európai és nemzeti vezetők új generációi számára is igaz ez. A brexit kapcsolatos egység a tagállamok között dacára a politikai kohézió hiányzik Európából, a politikai vezetők nagyon gyakran vissza akarják pörgetni az óra mutatóját. De Európa az állampolgárok Európája is, mindig is az állampolgárokért és az állampolgárok közösségéből állt Európa. Az állampolgárok azonban nagyon mások, mint 60 vagy akár 10 évvel ezelőtt voltak, ezért nagyon fontos, hogy különböző módokon feléjük forduljunk és elnyerjük a támogatásukat. Újra kell építeni a bizalmukat, a szolidaritást. Ez a két alapvető európai érték ugyanis nagy mértékben elveszett. Lengyelországból származom, Európa azon részéről, ahol emberek óriási erőfeszítéssel elutasítottak egy szabadság és demokráció nélküli valóságot, és népszavazással egy közös politikai európai építmény részévé akartak válni. Megtörténhet tehát egy ilyen lépés is. Európának vannak hibái, elég hosszú listát tudnék most mondani erről, de az is világos, hogy ezek a kollektív hibák kollektív fellépést igényelnek. Sajnos mi itt Európában bár erős alapjaink vannak, ez a jogállamiság, a tudás, a tudomány, a demokrácia, amit önök is képviselnek, a közös értékeink, de ezekre építeni kell. Szolidaritásra és etikára is szükség van. A mai Európai Unió szerintem államokról is és állampolgárokról is szól, akik együtt kormányoznak, de nem egyként. Ezen bevezető szavazok, szavak után most szeretném megnyitni az első panelvitát. Először Jean-Claude Horerich érsek urat szeretném felkérni, Luxemburg katolikus érsekét, hogy szóljon hozzá. 2010 óta, ha jól tudom, még ennél eh, elegánsabb címe is van. Köszönöm szépen, franciául fog beszélni. Számos évig, hölgyeim és uraim, abban a szerencsében volt részem, hogy az Európai Unióval kapcsolatos tanulmányokat oktathattam a Tokiói Szófia Egyetemen, és a japán diákjaim számára rendkívül nehezen érthető volt az unió összetettségen, mert ez nem egy új nemzetállam, és nem is egyfajta Európai Egyesült Nemzetek Szövetsége. És azt is be kell vallanunk, hogy az utóbbi években egyfajta értelmi elcsúszást tapasztalhatunk, mert a kormányközi lendület egyre erősebb lesz a közös munkában, és a közösségi lendület pedig egyre gyengül az összes ezzel kapcsolatos nehézséget ismerjük, nem sikerül minősített többséget elérni, illetve egyhangú döntések nem tudnak megszületni a tagállamok részvételével. Kérem, hogy értsenek jól. Nagyon örülök, hogy nő a tagállamok száma, viszont hogyha a döntéshozata a hatékonyságát, eredményességét tekintjük, akkor a közösségi megközelítést kellene erősíteni. A média pedig a maga részéről gyakran nem éppen egy kormány közé képet közvetít, ami pedig más szóval egy megosztott Európa képe. Európa előre léphete, hogyha itt és ott elszigetelt választások útján haladunk, és közben nem mozdulnak a dolgok előre az államközi szinten. Az Európa szkepszise, az Európa ellenesség nő a polgárok között, akik egyre kevésbé látják az unió hasznát, hasznosságát. A barangolási díjak eltörlése, ami ugye ebben a hónapban lépett hatályba, szép példája annak, hogy az unió hogyan és miben egyszerűsítheti a polgárai életét, mindennapjait. Azt is látjuk, hogy az elit miközben elfogadja Európát, az Európával kapcsolatos szkepszis terjed a köznép körében, ami pedig riasztó jelzést ad számunkra, mert a demokratikus legitimitásunk veszhet el e módon. Úgyhogy ezt kell ellentételezni, illetve meg kell előzni a gyanú terjedését. És az Európai Parlament minél előbb jelenlegi keretek között fontos, hogy fellépjen, és ne hagyja kicsúszni az irányítást, illetve az európai szíveket eltávolodni Európától minden lehetséges erőfeszítést meg kell tennünk annak érdekében, hogy egy közös európai térség alakuljon ki, egy európai köztér, ahol a demokrácia, a parlamenti képviselet teljes mértékben látható és megvalósítható. És egy ilyen köztéren tudjuk az európai szakpolitikát a bürokrácia békjójából kiszabadítani. Az idézőjelben kormányközi makiavellizmus szintjéről itt tudjuk magasabb szintre vinni, és ezt ö, vegyük átvitt értelemben. Ez egyfajta kép, amit magunk elé vetíthetünk. És ez a politikai osztály, a politikai elit érdeke, és a közvélemény érdeke is. Tehát a két dolog össze kapcsolódik az európai polgárság eszményében egymással. Egyesek számára Európa egy álom és a politikai akarat hozta létre az európai integrációt, így indult az együttműködésünk. És ez az álom komoly kihívást jelent, hiszen az álmot valahogy valóra kellene váltani. Európában ezt számos szerződés részletei igyekeznek valóságá alakítani, viszont az álmot időnként szem elől veszítjük. Meg kell őriznünk Európa közös álmát, és meg kell mutatnunk az európai polgároknak, hogy a ma és holnap problémáit jobban tudjuk kezelni a nemzetállamok struktúrájánál, európai szinten, uniós szinten. Például itt a menekült válságra utalnék. Nyilván nem meglepő, hogy érsekként nem tudom elfogadni, hogy a tagállamok ne fogadják be a tőlük befogadni kívánt menekülteket. Ezt az emberiesség e, is megköveteli, és megszületett a döntés. De ugyanakkor az európai köznép egy ellen hullámot e, táplál, és ez a hullám egy erősödik a menekültek ellenében. Mit tehetünk? Minden eszközt be kell vetnünk a békepolitika, a hathatós béka, békepolitika jegyében, hogy a háború dúlta országok újból békére találhassanak, és a hazájukban tudjanak boldogulni az érintettek. Az a benyomásunk, hogy Európa nagyon gyenge, sőt gyakran hiányzik az összképből. És a Marshall terv a szubszaharai országok, szaharától délre fekvő területek számára fontos lenne, hogy a gazdaságot fellendítve gyengüljön a menekülni vágyás, a menekült hullám. Egy fejlettebb Afrikában találhatjuk meg a megoldást. Sok intézkedés mutat ebbe az irányba egyébként, ne feledjük, de ugyanakkor hiányzik egy nagy átfogó terv, ami ezt a részlet sokaságot sikerre tudná vinni, illetve meggyőzővé tudná tenni az európai polgárok számára. Az Unió elindult ebbe az irányba, ez egyértelmű, de nem az álmoknak megfelelő léptékű e, módon teszi ezt. Mit tehetünk az európai állam megőrzése érdekében? A zsidó-keresztény hagyományokra épülő muszlim kultúrával és a felvilágosodással kiegészült és gazdagodott európai kultúra tudja megvalósítani az európai álmot a szerződés, illetve szerződések keretében, és így tudunk lendületesen haladni. Erre szomjaznak és vágynak az európai polgárok, azt gondolom. Köszönöm szépen! Uh, Köszönöm szépen! Éjesek úr, köszönetet mondok, különösen azért, mert megemlítette ezt az óriási kockázatot, amely szerint a kormány köziség csapdájába sétálunk bele. A legtöbb kihívásra európai választ kell adnunk, és ezért is üdvözlöm, hogy felvetette ezt a gondolatot. Most pedig Ilja Ászkola, püspök asszony következik Helsinkiből, Hadd mondjam el mindenkinek, hogy költőnőről is van szó. Úgyhogy egy igazi reneszánsz nő van itt közöttünk. Kösz, a, a, át is adom a szót. Köszönöm szépen, alelnök asszony és moderátor asszony. Azzal szeretném kezdeni, hogy mindössze fél óra telt el, és már is sok új gondolatra inspiráltak az elhangzottak. Köszönetet mondok ezért. Amikor megerősítjük az együttműködést önökkel, a parlamenttel, illetve az egyházakkal és a hit meggyőződés alapú közösségekkel, akkor azt kell mondanom, hogy két kísértést látok az egyházak útjában, amikor részt veszünk az ilyen jellegű párbeszédekben, amit egyébként bátorítok. Vagy túlságosan szégyenlősek az egyházak, vagy pedig túlságosan arrogánsakká válunk. És hát egyik verzió sem segít, amikor együtt szeretnénk megoldásokat találni, reményt vagy örömet. Röviden hat pontot szeretnék megosztani önökkel, egy kicsit a saját hátteremmel is kezdve. Finnországból érkezem, abból az országból, amely idén ünnepli függetlenségének századik évfordulóját. Ezek alatt az ünnepségek alatt visszaemlékeztünk arra, hogy 99 évvel ezelőtt véres polgárháborútól szenvedett az ország. 150 évvel ezelőtt pedig ezrek haltak bele a falvainkban az éhínségbe. Rövid ez az időszak, és most feltehetjük magunknak azt a kérdést, hogy ezt a változást mi tette lehetővé. Több oka is van, de most egyet szeretnék megosztani önökkel. Az a bátorság és hajlandóság volt, amit elődeink tanúsítottak akkor, amikor úgy döntöttek, hogy minden gyermeknek biztosítják az ingyenes oktatást. Máig is így van, még a felső oktatás esetében is Finnországban. Nagy döntés volt az is az elődeink részéről, hogy úgy döntöttek, hogy minden kislány és kisfiú ingyen ebédet kap az iskolában. A régi időkben ez nagyon komoly motiváció volt a szegény szülők számára, hogy még a lányaikat is elküldjék az iskolába. az apák azok igazából nem nagyon foglalkoztak vele, hogy a lányaik megtanulnak-e írni, olvasni. Az identitás, a luteránus identitás mindig azt irányozta elő, hogy az olvasás-írás alapvető jog. Fontosabban, hogy az egyház és az állampolgárok közösségéhez tartozzon valaki. Úgyhogy függetlenül a szülők társadalmi vagy pénzügyi helyzetétől az írásolvasást fontosnak tartották. Véleményem szerint tehát az oktatás az, ami a kulcsa Európa problémái megoldásának. Minden gyermek nek legyen lehetősége tanulni, előre lépni, és új eszközöket kapni a kezébe. Nem csak a könyvekről szól az oktatás, hanem sokkal többről. Az egyházak és a vallási közösségek nagyon sok szakmai tapasztalatot gyűjtöttek össze az oktatás területéről. Azon gyerekekkel is, akik soha nem kapnak jó jegyeket, viszont őszinte támogatást kapnak az oktatáson keresztül, és megalapozott önbizalmat. a második pont. Amikor az Európa szót hallom, akkor mindig eszembe jut, hogy sok embernek ez mennyire sok különböző dolgot jelentő szó. Van egyáltalán közös európai identitás. Mennyire legyen ez, vagy mennyire lehetséges ez egységes? Mennyire lehet ez egységes a jelenlegi helyzetben? Számomra Európa nem csak az Európai Uniót, vagy a Strasbourg és brüsszeli intézményeket jelenti. Számomra Európa nem csak a boldog gazdag emberek által lakott kontinens, hanem egy olyan kontinens is, ahol nagyon sokan szenvednek a félelemtől, éjségtől, vagy az igazságtalan szakpolitikáktól. Manapság egyre többen vannak ez utóbbiak. A, a az egyházak és vallási közösségek gyakran hallanak ilyen történetekről. És ezeknek az embereknek nagyon gyakran elképesztő gyakorlati gondolatai, ötletei vannak a problémák megoldására a közösségeinkben. Ez a párbeszéd elvezethet oda, hogy meg is valósítjuk őket, és bátrak leszünk. A harmadik pont – az Európáról szóló vízióm, jövőképem nagyon komoly elkötelezettséget jelent a szociális társadalmi egyenlőség és a környezetvédelmi szempontokat előtérben tartó ökológiai életmód iránt. Tudnánk-e támogatni egymást abban, hogy jó példák legyünk ebben a keretben? Döntésekre van szükség ezeken a szinteken, de ezen kívül olyan történetekre is szükségünk van, amelyek inspirálnak bennünket és a döntéseinket. Negyedik pont. Az én Európám nem elszigetelt sziget, amely határokat épít és kapukat, határokat zár be. Az én Európám a globális valóság része, és hajlandó a felelősségét felvállalni, hogy szolidaritást mutasson az emberiséggel. Az egyházak és a hitalapú közösségek évtizedek óta tartanak fent kapcsolatokat a falvakkal, nyomokra negyedekkel világszerte a missziókon keresztül. Ez a kulturális szakértelem felhasználható lenne-e a közös európai döntéshozatali folyamatokban? Ötödik pont. Egy kérdésem is van Európa felé. Hiányzik a kapacitásunk arra, hogy meghallgassuk és megértsük a közösségek csendes jelzéseit. A, egy munkanélküli fiatalember, egy kelet-európai prostituált, egy dühös, rasszista akadémikus. Mindannyiuknak van valami mondani valója számunkra, de meg tudjuk-e őket hallgatni? Európa jövője szempontjából kommunikációra és interakcióra van szükség, ahelyett, hogy elmenekülnénk egymástól és ellenségképet építenénk, az ellenségeskedés helyett a barátságos vendéglátói hozzáállásra van szükség. Végül úgy gondolom, hogy minden vallás és hit alapú közösség hozzájárulhat Európához, amelynek biztonságosnak kell lenni, igazságosnak. És közösen kell hozzájárulnunk egy olyan Európához, ami biztonságos, igazságos és multikulturális lesz különböző emberek számára. És ez csak akkor történhet meg, hogyha az emberek megismerik egymást. Megismerik azokat is, akik különböznek tőlük. Ha megismerik az emberek egymás hagyományait, történeteit, félelmeit és álmait. Azzal zárnám a gondolataimat, hogy a gondoskodás, a szívélyes érdeklődés és a bizalom lenne nagyon fontos számunkra. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy megosztotta az ön Európáját velünk. Most pedig <clears throat> Padelis Kalaicitis professzornak adnám meg a szót, aki a Voloszi Teológiai Tanulmányok Akadémiájának vezetője. Öné a szó, professzor úr. Mikrofont kérnénk a hozzászólónak. Mikrofont kérnénk. A hozzászóló mikrofonja nincs bekapcsolva sajnos. sorry. So, uh, before starting my presentation... Mielőtt elkezdeném a hozzászólásomat, hálámnak és nagyra becsülésemnek adnék hangot. Köszönöm Megginis asszony, köszönöm a parlament alelnökének, hogy meghívott engem erre a külön ülésre, és köszönöm Heiki Huttunennek, aki a KEK-nek, az Európai Egyháza konferenciájának elnöke, főtitkár, hogy meghívott ide. Én nem vagyok EU szakértő, sem a szerződéseknek szakértője, sem a szoció financiális politikáknak. Én ortodox vagyok, keresztény, aki elkötelezte magát az európai projekt mellett, az európai dél országát, Görögországot képviselem, egy olyan országot, amely a negatív hírverésből ismert, a szörnyű gazdasági válságból, amelyet az elmúlt hét évben tapasztalt. Én inkább keresztény ortodok perspektívát képviselek, mint technokrata perspektívát. Európának vissza kell nyernie az erejét, hogy a különböző hátterű embereket összehozza. Ehhez azonban a domináns elveket alá kell rendelni egy uniónak, amelyeket főleg megszorítások és pénzügyi aspektusok diktálnak most. Ezt a KEK Beyond Prosperity a virágzáson túl dokumentuma is kimutatta. Az Európai Unió egy béke projektként kezdődött. És a célja az volt, hogy a gazdasági együttműködésen túlmutatóan is együttműködjenek az országok. Ez a fajta alapelv emlékeztet minket a 2001-es történeti Cartel Kumanikára, amely azt mondja, és idézném a Cartel Kumanikát, Közös értékek nélkül az egység nem élhet túl az idézet vége. Ez viszont a közös értékek kérdését felveti. Azt, hogy mi volt az alapító atyáknak az elképzelése. Mint például az Európai Bizottság korábbiának ének Jacques Delorsnak. Jacques Delors azt mondta, nem érhetünk el egységes Európát, csak jogi és gazdasági szakértéssel. Hogyha nem tudjuk ezt megtölteni lélekkel Európában, akkor kudarcot vallunk. Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi válság, amelyet jelenleg Európa megél, amely veszélyezteti az európai projektet, kevésbé vonzóvá tette a projektet, mind az EU-n belül, mint azon kívül. Ez nagyon is kapcsolódik ahhoz, hogy nincs elég lelke Európának Nincsen jövőkép, nincsen remény. A jobb jövő reménye hová tűnt? Hová tűntek az alapeurópai értékek, mint a szabadság, szolidaritás, igazságosság, a szegénység legyőzése, a befogadás? Ha ezt nem érjük el, akkor a statisztikák veszik át a hatalmat az európai társadalmak felett. És a válság ami idáig jutott, azt mutatja jelenleg, hogy a munkanélségűségi ráták javulnak a tagállamokban, mondja az Európa Szociális Dimenziójáról készült tanulmányt az Európai Bizottságban csakhoz. Ugyanakkor Spanyolországban a munkanélküliség aránya 23 Görögországban pedig 40% a valóságban egyébként több, mint 50%-ot meghaladó a fiatalok munkanélkülisége. Aki ellátogat Aténba, vagy bármelyik más nagy görög válságban, akkor a humanitárius katasztrófának tanulja lehet. Az elmúlt hét évben ez uralkodik országomban. Látható a statisztika és a valós világ közötti különbség. Bárki, aki nyitott a spanyol, francia, olasz üzenetekre, a jobb és bal populista pártok növekedésének jelenségére, az láthatja, hogy visszaestek az európai értékek. Más szóval, muszáj vitát folytatunk a közös európai értékekről. Ugyanígy arról is, hogy hogyan győzhetjük le a jelenlegi válságot. Először meg kell értenünk azt, hogy miért alakult ki a válság, és csak utána tudjunk a megfelelő gyógymódot kidolgozni. Gondolom tudják, hogy nem csak pénzügyi okai vannak ennek, hát ezt a szakértők sokat elemezték, hanem a morális kérdések, hogy hogyan kötik ezek össze a pénzügyi okokat, hogy hogyan idegenítették el Dél-Európa nagy szegmenseit. Ez aláásta a társadalmi koherenciát és a jóléti államot. Én nem vagyok közgazdász, sőt pénzügyi szakértő sem, és azért szólok hozzá, mert mint keresztény, elméleti ember, gondolkodó és európai állampolgár hangot adok véleményemnek. Jelenleg nagyon sok országban, Európában még válság van. Úgy tűnik nekem, hogy nagyon fontos megkérdőjelezni, hogy helytállóak-e a jelenlegi pénzügyi politikák, vagy marginalizálják a populáció nagy részét, és újra megosztják Európát megosztják északot és délt. Ez most a nyugati és keleti különbségről erre teszi át a hangsúlyt. Mint teológus nagyon sok bibliai történetet, narratívát tudnék említeni az új, szövetség, új szövetségből vagy a patrisztikus tradícióból is. Beszélhetnék a társadalmi igazságtalanságról, az egyenlőtlenségekről, a gyengék kizsákmányolásáról, de én nem szeretném azt a benyomást kelteni, hogy a patrisztikus szövegek vagy a bibliai történetek egy olyan modellt képeznének, amit jelenleg a szekuláris politikákban alkalmazni lehetne. Teljes mértékben tudatában vagyok annak, hogy az új modern államok szekularisták. Tudom, nem szívesen veszik a vallásos szerveknek az Hát Nincsenek illúzióim a modern Európát illetően. Viszont, mivel én az egyházat képviselem, és ezért teljes mértékben támogatom azt az elképzelést, hogy a bibliai szövegek, vagy például a hegyi beszéd nem diktálhatja egy államnak a politikáját, és nem engedhetjük meg, hogy vallásos totalitarianizmáshoz vezessen. De mivel keresztény vagyok, én úgy gondolom, hogy a szolidaritás bibliai értéke élő kell, hogy legyen a kollektíva és a nemzeti szel ön kép kell, hogy átvegye a hatalmat az ego felett. Jürgen Habermas, amikor a Lőveni Egyetemen a Demokrácia, Szolidaritás és Európai Válság előadását tartotta, azt mondta, hogy Európának ki kell lábolni a válságba, körülben lerombolja az uniós projektet. Itt meg kell vizsgálnunk a diakoniát, a közösségnek tett szolgálatot, és a kinoniát, a közösségnek az elképzelését. A kinonia a közösség, amely igazi, implikálja a szolgálatot. És azt, és akkor megint csak az Egyházak Európai Konferenciáját idéznem, nagyon fontos funkció abban, hogy beazonosítsa a társadalomban az igazságtalanságokat minden szinten, helyi, nemzeti és nemzetközi szinten, és rámutasson, hogy mekkora különbségek vannak bevételben a globalizált gazdaságban. A kinonia viszont azt is jelenti, hogy a kirekesztett társadalmi rétegeket legyen ez akár nem hit, kor vagy képesség szerinti megkülönböztetés, befogadjuk. Az ortodox kollégáim Európát kinoniaként, közösségként foglalják össze, azt szeretnék, ha tolerálnánk, elfogadnánk a másságot, annak érdekében, hogy az európai projekt kiteljesedhessen. Ha őszintek akarunk lenni, ez nem mindig így volt. A gazdaság és pénzügyi válság, amelyet az elmúlt években tapasztaltunk, lehet hogy Dél-Európa népeinek megbánási lehetőséget adtak, és azt, hogy reflektáljanak, de ugyanakkor meg kell, hogy kérdőjelezze az európai vezetők politikáit, hiszen az emberi lényekre, a szociális kohézióra és az unió jövőjére szörnyű következményekkel járt a neoliberális doktrina. Ahogy említette, az Európai Bizottság fehér könyve is, minden hangot meg kell hallanunk. Én remélem, hogy az a hang, amit én ma hallatok, a kritikus és az önkritikus megjegyzéseim hozzájárultak ahhoz, hogy mindenki megértse azt, hogy mennyire fontos az európaiság megőrzése hogy mindenki európaiként azonosítsa be magát, akár nyugat, kelet vagy déleurópai, hiszen közös a sorsunk. Köszönöm. Thank you. Thank you very much, professor. Köszönöm szépen, Kalacidis professzor úr. Most pedig Brüsszel miatt szeretném felkérni, Albert Gigit, aki egyben az Európai Rabbi Konferencia képviselője is. Átadom önnek a szót. Alelnök asszony, elnök asszony, hölgyeim és uraim, 2000 éves az európai zsidóság történelme, és szenvedélyes, illetve paradox az ezzel kapcsolatos diskurzus. Egyrészt az emancipáció, a fejlődés fémjelzi ezt a folyamatot. Freud, Einstein, Levinas, másik oldalon pedig az erőszak, pogromok, genocidium, népírtás kíséri. Egy kultúrát és felvilágosult közösség került a krematóriumokba. Az e európai zsidóságot érintő európai problémákról beszélhetünk ma, pozitív megoldást igyekszünk rá keresni, illetve találni. Az európai antiszemitizmus problémája összefonódik az erőszakos terrorizmussal, amelynek a célja, hogy destabilizálja közösségeinket. Folyamatos munkánknak köszönhetően Tajani úr, az Európai Parlament elnöke, illetve az Európai Bizottság első alelnöke, Franz Timmermans úr, és a parlament alelnöke, McGuinness asszony mindannyiuk közös munkának köszönhetően Európa nagyot lépett előre rövid időn belül. És egy sor intézkedést fogadtak el a kisebbségek védelmében. Ma szeretnék tisztelegni az elért eredmények előtt, nagyra értékeljük ezeket, és az eddig megtett út eredményes folytatását ígérik. Óriási előrelépés történt néhány év alatt. Mindent köszönünk, tiszta szívből. Ami Európa jövőjét illeti, szeretnék alapvetően két kérdéskörre összpontosítani. Az egyik az integráció, a másik pedig az együttélés. Elsősorban arra emlékeztetnék, hogy különbség van az integráció és az asszimiláció között. Az integráció arról szól, hogy egy adott országban élnek különböző emberek, és hozzájárulnak a boldog, harmonikus jólétéhez annak az országnak, tiszteletben tartva kölcsönösen egymás vallási és egyéb meggyőződéseit, betartva az adott ország törvényeit. És az asszimiláció az identitás és a lélek elvesztésével jár, bekeveredik az ember a tömegbe, a masszába, és attól kezdve már nem találja önmagát. Ma egy bizonyos laikus irányzat, világi irányzat, hangsúlyozom, hogy csak egy bizonyos részleges irányzatról van szó, szeretné meghaladni az összes vallási meggyőződést, és ebben látja az állam semlegességének a garanciáját. Ebben a nézetben a vallás a magánéletbe száműzendő, és nem szabad eltűrni a köztéri megnyilvánulásait. Például a mai Belgiumban lehetünk ennek tanúi aggasztó mértékben és módon. Május 22-én a Vallon Parlament megszavazott egy rendeletet, amely a rituális vágást betiltja. És július 5-én a Flamand Parlament is ugyanerre készül mindannak dacára, hogy az államtanács negatív meglátásokat fogalmazott meg, és a muszlimok és zsidók számára is ez azt fogja jelenteni, hogy kívülről kell majd behozni az általunk fogyasztott húst. Ez mutatja, hogy a zsidó közösség és a muszlim közösség Európában túlszává válik egy ilyen intézkedésnek igazságtalan ez a jogszabály, mert tudományos és megcáfolhatatlan bizonyítékokat terjesztettünk elő, annak bizonyítására, hogy az állatok a rituális vágás közben nem szenvednek jobban, mint az egyéb vágás esetén. Tehát nem érdemes ezen a frontvonalon neki támadni a vallási közösségeknek, kisebbségeknek. Tehát nem a kulturális sokféleség, illetve nem a normák semlegesítése révén tudjuk felépíteni a holnap Európáját, illetve egy összetartó társadalmat. Nem így tudunk kialakítani. Tehát létfontosságú, hogy megértsük, hogy egymás tiszteletben tartása a saját magunk tiszteletben tartását is megköveteli. Tehát mások szabadságát csak úgy tudjuk szem előtt tartani, ha elvárjuk, hogy mások is szem előtt tartsák a miénket. Tehát a vallásokkal párbeszédet kell, hogy folytasson Európa, hogyha szeretné a fundamentalizmus minden irányát elkerülni európai földön. Európának egy európai judaizmust, egy európai iszlámot kell előtérbe helyeznie, amelyek célja a közös örökség gazdagítása, az ahhoz való hozzájárulás kell, hogy legyen. És ahogy De Gaulle tábornok fogalmazott, nem lehet egyfajta masszába összepürésíteni az embereket. Nem lehet gesztenyepürét csinálni a köznépből. Tiszteletben kell tartani a társadalom minden összetevőjének az identitását, a nyelvét, a kultúráját, az értékrendjét és a hagyományait. A közösségi megközelítés veszélyes és kontraproduktív befelé forduláshoz vezet, illetve egy agresszív világiságot hoz létre, amely minden hová tartozást megtámad, és ez egy harmadik utat jelent. A vallási értékek mentén haladhatunk a demokratikus értékrend felé. És ez az a kihívás, amely előttünk áll, és így tudjuk a holnap Európáját közösen felépíteni. A mai versengő világban a, az együttműködés nyelvét tudjuk a szövetség építés nyelvévé emelni, illetve aként használni. És így tudjuk egymás jogait is tisztelni. Fontosak a jogok, de a konfliktus csak a jogok mentén nem kezelhető, nem oldható fel, mert ez a választás jogát korlátozza, és a szabadság mások tiszteletben tartása és a felelős magatartás együtt alapozza meg, eh, ahogy a nagy rabbi Sachs eh, rabbi fogalmazott, ez az a közös értékrend, amelynek mentén együtt tudunk működni, együtt tudunk élni. És talán sokkolom önöket a következő meglátással. Abba hagytuk az együttélésről való diskurzust és a politikusoknak is segíteni kell, hogy az emberek megtanuljanak egymással békében együtt élni. Például én a szomszédaimmal 40 éve lakom egy épületben, anélkül, hogy ugyanazon az emeleten lakva tudnánk egymásról. Én nem tudom, hogy mivel foglalkozik, hogy mi van vele, mégis együtt élünk már hosszú ideje. Tehát az együttélés fogalmát kell átalakítani illetve ebből kell kibontakozni egy közös építésnek, egy közös projektnek, a közös kihívások megoldása által. És partnert kell látnunk egymásban, a partner pedig az én problémámra is segíthet megoldást találni. Nem szabad félnem tőle, nem ellenfelem vagy ellenségem, hanem közelhetek, közelíthetek hozzá. Emmanuel eh, Levinas ezt nevezte a másik epifániának, eh, a megvilágosodásnak a mások lényegét illetően. Tehát, hogy a másikban meglátom az ő lényegét. Ez azt igényli, hogy mások életére jobban rálássunk, jobban megértsünk, mások életét előítéletek nélkül. Zsidók, muszlimok nem sokat tudnak egymásról, nem sokat tudunk egymásról, és sokszor áligasságok terjednek. Meg kell szabadulnunk ezektől az előítéletektől. Jobban meg kell egymást ismernünk, hogy jobban értékeljük egymás értékeit és kölcsönösen tiszteletben tartsuk egymás másságát. Tehát egysége sokféleségben az alapvető üzenet, amely az európai ságot közvetítheti az európai polgárok felé. Hölgyeim és uraim, Isten számos nyelvet és kultúrát adott számunkra, de csak egy világot, amelyben közösen élünk. És ez a világ napról napra zsugorodik sikerül-e európai országokként, kultúrákként a magunk dicső sokféleségében egy új szövetséget eh, kötni, tudunk egy új szövetségben együttműködni, hogy a lelki gazdagságunk mentén együtt dolgozhassunk Európa jövőjéért. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, főrapi úr! Most pedig a panelunk utolsó tagját, Elmar Brockot kérném meg. Elmar Brock, európai parlamenti képviselő, és egy nagy európai, aki annak szentelte az életét, hogy a közös európai értékekért harcoljon. Ha Elmar Brock nem létezne, föl kellene őt találni, azt hiszem. Itt a parlamentben és Európában, úgyhogy Elmar, tiéd a szót. Köszönöm szépen, Danuta. Nos, akkor, mint második Vatikán, a vallásos kérdésekben az anyanyelvemet szeretném én is használni, úgyhogy németül szeretnék hozzászólni, de először is a szerződés második cikkét hagy idézzem, és szerint az Unió az emberi méltóság, szabadság, demokrácia, egyenlőség, jogállamiság, a jogok tiszteletén, a minoritások tiszteletben tartásán, közös értékeken, pluralizmuson alapul, ahol tiltott a diszkrimináció, a szolidaritás és az egyenlőség uralkodik az emberek között. Nos, ez a Lisszaboni szerződés csak úgy, mint az emberi jogok alapkartája leszögezi, hogy a morális, vallási közös értékeken alapszik Európa. Ezért aztán elmondanám azt, hogy az én politikai családom úgy látja, hogy Európa a keresztény, judaista, görög filozófiai alapelveken alapul, a római jogon és ezeknek tanításain. Ezek az európai fejlődésnek az alap elvei, az alapkövei. Ortiga egyszer azt mondta, hogy az európai kultúrákat csak egy ötödben különböztetik meg a különbségek, és ezért inkább közös értékrendként kell megjelennünk Európát, nem különbségként. Ha ezt Először az Erasmus projekt keretében, és nem Erasmus értem ez alatt, magát a projektet, tehát ha az Erasmus projekt megmutatta, hogy ez tényleg így van, az nagyon jó. De mielőtt a jövőről beszélnénk, a múltról hagy beszéljek egy kicsit. Az Európai Unió a nemzeti szocialista, illetve kommunista időkből született. És mégis legyőztük ezeket a falakat, ezeket az akadályokat. Ma Európában, ha megnézzük a helyzetet a tagállamokban, akkor azt látom, hogy az elmúlt 70 év a közép-kelet-európai államoknak inkább 25 évet mondok, egy olyan fejlődés mutatott, ami kifejezetten pozitív. De nyilvánvalóan, hogy megütköznek az álláspontjak még a az egyházak között is. A pluralizmus, a jogállamiság, a nondiskrimináció, a tolerancia, ezek alapelvek, de ez azt is jelenti, hogy nyitottabbnak kell lennünk. Nos, én meggyőződéses katolikus vagyok. Nem akarok egy olyan államban élni, amely előírja nekem, hogy minden állampolgára katolikus kell, hogy legyen. Az egyházamban sajnos ezt nem mindenütt így látják, és akkor gondolom érti, hogy mire gondolok. Gondolom, hogy ezt látják, ez egy probléma. A hitet nem lehet előírni. A hit toleranciát jelent. Egy nyitott, nem diszkriminatív társadalmat a vallásokhoz való viszony, legyen szó akár keresztény, akár nem keresztény vallásokról, amelyek szorosan kötődnek a jogállamisághoz, nem hozhat az állam kötelező érvényű döntéseket a vallásról. Nem kényszeríthet senkit az állam engem se arra, hogy úgy éljek, ahogy nem akarok, de másokat sem kényszeríthet erre. Más területeken sem. És a főrabbi példájából hallottuk néhány évvel ezelőtt, Németországban is volt egy nagy vita a rituális állatölésről. Hát ez annak a keres, hogy ki mit olvas bele, a vallásos toleranciával lehet be állatjólétet is beleolvasni, lehet értekek különbségéről értekezni, de lehet úgy is értelmezni, mint hogy a keresztények mit gondolnak arról, hogy a tolerancia meddig terjed, de egy állami jogi keret nem avatkozhat bele egy olyan szférába, ami egy alapjog, nevezetesen itt az napi táplálék beszerzése, és az állami apparátusnak toleranciát kell gyakorolnia, és ezért határvonalakat kell meghúznia. Ezért aztán én úgy gondolom, és ebben a házban ez gyakran elhangzik, hogy a tolerancia miatt azonban nem adhatja fel az ember a saját pozícióját. Németországban néhány éve már nem volt jó ötlet közszintéren vallásos idézeteket hangoztatni, mert akkor mindig megsértett valaki, az, valakit az ember. Hát ez, ez, szerintem butaság. Az is butaság, hogy az óvodákban nem volt szabad ö, keresztény vallásos ünnepeken énekelni, mert hogy a muszlim gyerekeket megsértjük. Hát, hogyha ideig jutunk, akkor ez a vég. Én úgy gondolom, hogy egy toleráns együttlétben lehetőséget kell adni annak, hogy mind a oldal úgy éljen, ahogy ezt a saját vallása hite diktálja, de nem okozva kárt a többieknek. Mindig ez a határ. Ha kárt okozunk a többieknek, ott a határ. Ezért aztán nagyon fontos az, pontosan ezért, hogy az ember a saját hitét, hittel képviselje. Ha ezt nem teszi, akkor nincsen dialógus. Ha valaki azt gondolja, hogy be kell adni a derekát mindig, mert rosszul értem, ez egy mit jelent a tolerancia. Úgy gondolja, hogy azt jelenti, hogy a saját álláspontját nem képviseli, az egy vallásos propagandának beadja a derekát. Én pont az ellenkezőjét hiszem, és én úgy gondolom, hogy önhittel kell fellépnünk. Én azt gondolom, hogy a muszlimokkal való párbeszéd sokkal könnyebb, ha abból indulunk ki, hogy mi keresztények vagyunk, és jobban el is fogadják ezt, mint hogyha a toleranciát hibásan interpretálva állunk hozzá ehhez a párbeszédhez. Ezt tisztázni akartam, hogy nehogy félreértések keletkeztenek. Én úgy gondolom, hogy ez csak így működhet. Aztán arról is gondoskodnunk kell, a hit, jogállamiság, tolerancia, ezek kéz a kézben kell, hogy járjanak. Van azért néhány problémánk és példánk az Európai Unióban, ahol azt lehet mondani, hogy ha valaki többségben van, az bármit megtehet, az alap kérdésekben is dönthet, miközben ezek egyértelmű politikai irányvonalat mutatnak például a PISZ tevékenysége Lengyelországban, más példákat is hozhatnék, hogyha ezt lehetővé tesszük, akkor a toleranciát csak azoknak engedjük meg, akik a saját hangukat akarják hallatni, és pont így ássuk alá a kettes szerződési cikk szellemét, a demokráciát, a jogállamiságot és a toleranciát és számomra ez egy döntő pont. Én azokhoz az országokhoz szólok, akik azt gondolják, hogy a checks and balances az ellensúlyok rendszere nem érvényes, mindig az kell, hogy uralkodjon, amit a többség akar. Én azt gondolom, hagyjunk mindenkit úgy élni, ahogy akar, de ugyanakkor úgy tegyük azt, hogy ne írjunk elő senkinek káros elveket. Ami az Európai Uniót illeti, a nemzet államokból hozott hagyomány még sokáig érezteti majd a hatását. Európában még gyakran halljuk azt, hogy nemzet és Európa. Második világháború utáni Európa. A Schumannok, Adenauerek, minden alapító atya milyen vallásos volt. Helmut Kohl is egyébként is pont ebbe a kategóriába esik. Ők mind úgy gondolták, hogy a nemzetállamot, a nemzetállamon túl kell lépnünk. A határokat nem eltörölni kell, hanem feleslegessé kell tenni. Hogyha valaki ezt megérti, ezt az üzenetet, a transznemzetiséget, azt, hogy az határok mikor válnak értelmetlené, akkor megérti Európát. Nem pénzügyi unió, nem gazdasági unió, hanem a diktatúrák, a háborúk ellehetetlenítésére épült az unió. Ezért jött létre a római alapszerződés is. És le kell győzni a nemzet államiság alapelveit, ezen túl kell lépni. Le kell győzni azt a képességet, hogy valaki háborút viseljen. Ezt kell érzékeltetni, ezt kell láttatni, hogy azok, akik patrióta elvekre appellálva nemzetállamot akarnak újra, akik az régi rendet akarják újra, ott kell az egyháznak úgy lépni, hogy és azt várom el az egyházaktól, hogy ellent mondjanak az ilyen irányultságoknak. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pont. Hogyha vissza akarunk térni az alapokhoz, Jelenleg a reformokban az Európai Unióban azt kell látnunk, hogy a versenyképesség és a jogosság egyenlő helyet foglal el. Azt látjuk, hogy a Lisszaboni szerződésben az szerepel, nagyon versenyképes szocioökonomiai társadalmakat akarunk látni, amelyeknek célja a társadalmak magas szintű védelme, illetve a környezet minőségi védelme. Ezek lefektetett céljai a Lisszaboni szerződésnek, és mindennek úgy kell hangot adnunk, hogy közben egy jobb szociálpolitikát, jobb európai kompetencia rendszert őrzünk meg. Hogy mondjak néhány példát a katolikus hátteremből. Egyébként bosszant engem, hogy néha Európában a szubszidiaritás elvének támogatására mindenféle példákat hoznak fel. A szubszidiaritás nem az egyedüli elv. A szubszidiaritás a szolidaritással együtt kell, hogy érvényesüljön. Ez a kettő alapérték ugyanannak az érvének a két oldala. Például a fiatalok munkanélküliségére is érvényes ez. Az Európai Unióban 50-60 milliárd eurót költünk a hátrányos helyzetű régiók támogatására. 50-60 milliárd eurót évente. Ez nagyon-nagyon sok pénz. Ez a szolidaritás. Persze erről lehet vitázni, hogy jól tesszük ezt, a reformra nem kellene még többet költeni. Macron megválasztása ugye megint érdekes kérdéseket vet fel. De ott van a szubszidiaritás is. Spanyolországban, amikor nagyon jól ment Spanyolországnak, akkor is a fiatalok körében 30%-os volt a munkanélküliség, sőt, lehet, hogy 50. Ez szörnyű. De Európa ezt nem tudja megoldani. Az oktatás, képzés nemzeti kötelesség ha olyan az oktatási rendszerük, hogy nem igazítják hozzá a piac elvárásaihoz, akkor annak a végeredménye a munkanélküliség lesz. Ebbe akár mekkora pénzt lehet ölni, nem lesz értelme. Teljesen mindegy, mennyit költünk erre. Az európai szolidaritás igen, de úgy, hogy a megfelelő reformok végbe menjenek a versenyképesség garantálása érdekében, hogy a fiatalok munkát kapjanak. A közösség érdeke, jóléte azt követeli, hogy minden egyén építkezik ennek érdekében. De az, hogy másokra hárítsuk a felelősséget, az nem. Tehát a szociális értékeket erősíteni kell. Itt mindig ö, nagy viták vannak. A viták rendezése vezet a közös jóléthez. Én úgy gondolom, hogy Európában az egyik rész a szubszidiaritásról beszél, a másik a szolidaritásról. Ez így nem megy, együtt kell a kettőről beszélni, csak úgy haladhatunk előre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még van pár percünk a vitára, a kérdések, válaszok meghallgatására. Ha valaki kíván hozzászólni, kérdést feltenni, akkor lehetősége van rá. Ki is volt az első? Az elnök asszony megadja a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. David Filzen vagyok. az anglikán egyházat képviselem, és néhány megjegyzésem van az élesek úr beszédéhez, és elnézést kérem, elnézését kérem először, el, elnök asszony, a Brexitre muszáj lesz utalnom. A múlt heti egyesült, múlt évi Egyesült Királysági szavazáson minden anglikán egyházfő és lelkész mellette szavazott, hogy az Egyesült Királyság maradjon az EU része, az emberek azonban máshogy szavaztak, úgyhogy most kénytelenek vagyunk mi is az események pozitív oldalát nézni. Ahogy Giffer Hofstadt is mondta, az egyik pozitívuma az egésznek az, hogy az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból lehetőséget ad arra, hogy a maradék 27 tagállam szorosabbra fűzze a kapcsolatát. Nem feltétlenül kell megváltoztatni ez a szerződéseket, de a múltban nagyon sok szerződésváltoztatást az Egyesült Királyság akadályozott meg, úgyhogy most ez az akadály elhárult. Az anglikán egyház ezen kívül úgy gondolja, hogy az Európai Uniónak nagyon komoly erkölcsi felelőssége van a megbékélés, a szörnyű háborúk és a szocializmus utáni építkezés, a nemzetek építkezése, melynek következtében az asztal körül, és nem pedig fegyverekkel döntik el a vitáikat. Azonban nem sikerült ennek a hatásosságáról, ennek a fontosságáról meggyőzni az állampolgárokat. Az anglikán egyház támogatja továbbra is az európai építkezést, az európai projektet, azért, mert Nagy-Britannia továbbra is kapcsolatokkal fog rendelkezni az Európai Unióval, bár nem tudjuk, hogy ez pontosan hogy fog kinézni a jövőben. Másodszorban több ezer anglikán világszerte az Európai Unióban él. A globális anglikán közösség 167 országban van jelen, és mindannyiuknak érdeke, hogy az Európai Unió különösen ennek a külkereskedelmi és fejlesztési politikái továbbra is működőképesek maradjanak. Ráadásul azt is szeretnénk, hogy az Európai Unió, mint társadalmi és politikai közösség tovább fejlődne, nem csak mint közös piac, ahol a méltóság és az emberek jogai értéket képviselnek és előmozdítják ezeket. Ezen kívül nem szeretnénk, nem szeretnénk etikai megosztottságot látni Európában. A görög professzor is utalt rá, hogy ezekkel a problémákkal foglalkozni kell, hogyha az Európai Unió az egyének és a nemzetek valódi közösségévé szeretne válni. Most pedig brutálisan szigorúnak kell lennem, mondja az elnök asszony, és elfordul a mikrofontól, úgyhogy nem tudjuk, mit mond. Köszönöm szépen, Hübner asszony, köszönöm alelnök asszony a nagyszerű lehetőséget az eszmecserére. A német protestáns egyházat képviselem az Európai Unió felé, a nacionalizmus ellen fel kell, hogy szólaljanak az egyházak, mondták az előttem szólók. A tavaly novemberi eh, színódusunkon mi is ezt mondtuk ki, az Európai Szolidaritás című dokumentumot el is fogadtuk, ráadásul ökumenikus és eh, kapcsolataink és a közi párbeszéd is nagyon fontos annak érdekében, hogy a szakadékokat bezárjuk Európában azokat a szakadékokat, amelyek akadályozzák az európaiak egymás felé való közeledését. Milyen szerepe lehet az egyházaknak Európa jövőjében? Hadd mondjak egy konkrét példát. Az úgynevezett tag, azaz a német egyházak napja, ami több mint százezer embert vonzott Berlinbe három napra, Európa jövőjével, kapcsoló, ka, foglalkozott Öttinger biztos úr és Brok úr is részt vettek, és azt szeretném, hogyha a párbeszéd önökkel, az Európai Parlamenttel és az összes egyház bevonásával folytatódna a jövőben is. Köszönöm, mondja az elnök asszony, Jákon Szári asszony kapszott. Köszönöm szépen. Én is akkor anyanyelvemen fogok hozzászólni, mert kiváló tolmácsok állnak rendelkezésünkre. A párbeszéd és a vita kulcsszavak. Timmermans alelnök úr nagyon inspiráló szavakat mondott. Azt mondta, hogy ideje meghallgatni azokat is, akik nem értenek velünk egyet. Mert én is sokat gondolkoztam a rasszizmusról, a szélsőségességről Európában, elítélem ezt, el is ítéljük mindannyian, de nem tettük fel a kérdést, hogy miért alakult ki ez a helyzet. Össze kell találkoznunk a többi emberrel, nem pedig ellenségeskedni kell. A negyedik ipari forradalom, ahogy a technológiát is említették az előttem szók, milyen hatással lesz erre? Egyre több vitát folytatunk például az internetről. ahol egyre inkább olyan emberekkel kommunikálunk, akik egyet értenek velünk, és ezzel erősítjük a gyűlöletet. A közösségi oldalak Finnországban rendkívül népszerűek. Hogyha egy olyan buborékkal találkozom össze, ami olyan embereket gyűjt össze a közösségi oldalon, akik nem értenek velem egyet, akkor nagyon gyakran az embereknek az erre a reakciója, hogy felháborodnak. Nagyon fontos lenne, hogy ne csak a saját kis buborékaikban maradjanak meg az emberek, ne csak a hasonlóan gondolkozókkal erősítsék egymás meggyőződését, hanem legyenek nyitottak a többiek felé is. Találkozzanak, kommunikáljanak olyanokkal, akik máshogy gondolkodnak, így tudjuk csökkenteni a félelmeket és az áldozatképzést, az iszlamofóbia, az antiszemitizmus ellen is így tudnánk fellépni. Ezek olyan jelenségek, amelyek kapcsán nem nagyon segít az, hogyha azok, akik egyébként egyetértenek egymással, csak egymás között beszélgetnek a témáról, és nem egyeztetnek azokkal, akik nem értenek egyet. Ez az üzenetem az egyházak képviselő és a politikusok felé is. Egyébként pedig köszönetet mondok a kiváló, inspiráló beszédekért. A sok irányelv után igazán frissítő volt ilyen gondolatokat hallani. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Sogor Csaba. Sogor Csaba szeretett volna hozzászólni? Nem? Nem? Ha más nem kér szót, akkor én is feltennék egy kérdést a meghívott vendégeinknek. Az önök intellektuális gondolkozásában, vagy akár napi kommunikációjában az emberekkel, akár civil szervezetekkel, intézményekkel való kommunikációjukban. Egyébként felmerül az a gondolat, hogy az emberek felelősnek érzik magukat Európáért és Európa jövőért? akármelyikük, hogyha úgy érzi, hogy hozzá szeretne szólni, akkor megadom a szót. Parancsoljon. Brexit. Azt gondolom, hogy a Brexit nyomán az emberek sokkal inkább tisztában vannak azzal, hogy Európa nem egy adottság, nem egy adott dolog, hanem elkötelezettséget igénye, És a civil társadalomban Luxemburgban legyen bár szó egyházi vagy nem egyházi közösségekről, én ezt tapasztalom. A saját tapasztalatom alapján úgy érzem, hogy nagy különbség van a különböző generációk között az egyházi hierarchiában is. A fiatal generáció számára Európa a napi gondolkodás része az informatikai eszközök, illetve az utazás keretében a Szokratész, az Erasmus programokon keresztül, és így tovább. Az idősebbek számára viszont azt gondolom, hogy ez még a régi állapotban van. Amikor Brüsszelbe készültem, azt mondja az egyik idősebb kollégám, holnap Európába utazol, erre azt válaszoltam, hogy már most is Európában vagyok, tehát vigyáznunk kell, hogy ilyen szóképeket használunk. Ez úgy. nyelvemen fogok hozzászólni. Elnök asszony, ön a bevezetőjében említett, hogy a nacionalizmus mekkora nagy probléma Európában. Én egyetértek önnel, teljes mértékben. Persze, bizonyos részein Európának a nemzetállamiság egyre élesebben tör fel. Szeretnék hozzátenni valamit ehhez a vitához. Én úgy gondolom, hogy Európa nem adott már, mint tény azok az államok, amik még a válságon nem estek túl, nos, a válság táplálta a nacionalista üzeneteket, ezt a fajta jövőképet, és van egy másik dolog, amit szerettem volna megemlíteni, de nem jutott rám időm a bevezetőben. Az a migránsválság és a menedékjogot kérők kérdése. Én úgy gondolom, hogy mindenki napra kész ebben a témában, és észben kell tartanunk azt, hogy amikor, amikor arról beszélünk, hogy a, az egyes államoknak mennyire fontos Európa, erről a kérdésről nem szabad elfeledkezni. Én Görögországba jövök. Vallási szempontból a népesség legnagyobb része ortodox keresztény, ez egy plusz kihívás az Európai Unió szempontjából, hiszen nagy a szkizma a keleti ortodoxia és köztünk. Gyakran az az érzés az embernek, hogy az Európai Unióban az ortodox keresztények kisebbségnek érzik magukat, tehát azok is számszerűen nem tudtuk teljes mértékben azonosítani magunkat a közös európai intézményiséggel, és ez még intézkedésekre van szükség. Köszönöm. Elnök, asszony, én azt hiszem, hogy ezt a panelt lezártuk, úgyhogy akkor Arról akartam beszámolni, hogy lezárhatjuk ezt a részt, de egy dolgot szeretnék elmondani. Nagyon sok pozitívumot hallottunk Európáról, de negatívumokat is. Én egy dolgot kiemelnék, ez az oktatás szerepe. Az egyházaknak nagyon nagy a felelőssége ezen a téren, és hogyha nem működünk együtt a fiatalokkal, a gyerekekkel, ha nem tanítjuk meg őket, hogy a diverzitással hogyan birkozzanak meg, akkor Európa kudarcot fog vallani. Ez magától nem történik meg, nekünk kell ezt a tudást átadni. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm szépen az első panel levezető elnökének, köszönöm, hogy időben lezárta a panelt, és az én nagyon kellemes kötelességem most, mivel szívesen hallgatom most az itt folyó vitát, hogy megvizsgáljuk azt, hogy esetleg mit kell változtatnunk az európai szerződésen, eh, hogy 2025-re felkészüljünk. Átadnám az levezető elnökséget Bresszó asszonynak, az AFKO, az Alkotmányügyi Szakbizottság eh, elnökének, úgyhogy önné most a második panel tessék. Köszönöm szépen. Franciául fogok beszélni, úgyhogy ha franciául nem tudnak, akkor kérem vegyék fel a fülhallgatójukat. Kedves barátaim, kedves meghívottak, az előző panelben már elhangzott, hogy az Európai Unió számos kihívással küzd. A radikalizmus terjedése, a bevándorlás, a határok megerősítése, a szegénység, a terrorista veszély, nagyon hosszú a lista. És azt gondolom, hogy számunkra a legfontosabb rendelkezésünkre álló eszköz, amivel a munkáknak neki tudunk így gyűrkőzni, nekünk, mint jogalkotóknak a legfontosabb eszközünk tehát a párbeszéd. A párbeszéd a jogi szakértőkkel, a európai tudósok képviselőivel, de még ennél is fontosabb a különböző szervezetekkel, illetve a vallási közösségek vezetőivel, képviselőivel, illetve a civil társadalom képviselőivel való párbeszéd. Ez egy nagyon fontos alapvető elve a szerződésünknek, a szerződéseinknek, amelyre építkezhetünk ezen elv alapján dolgozunk mi is, mint Alkotmányügyi Szakbizottság. Kollégám Danuta Hübner és Elmár Brok is elmagyarázta azt, hogy a szerződésekben még milyen kiaknázatlan lehetőségek vannak, amelyek révén egy szolidárisabb, a kihívásoknak megfelelő és az állampolgárok igényének jobban megfelelő Európa felé tudnánk elmozdulni. Verhofstadt kollégánk is bevonódott ebbe a vitába, bár a 2025-ös határidő nem csak a meglévő szerződések felhasználására ad lehetőséget, hanem ez az időszak arra is elegendő lehet, hogyha szükséges változtatásokat elérni, akkor azzal is jó eredményt érhessünk el. Hadd mondjak néhány példát a Ferhofstadt jelentésből. Mások is idéztek már ebből. Például nagyon fontos a közösségi módszer elmélyítése. A jelenlegi működése a miniszterek tanácsának gyakorlatilag ismeretlen az állampolgárok előtt, nem tudják, hogy hogy működnek, hogy működnek együtt a miniszterek. Lehetséges, hogy inkább egy minősített többséggel működő felsőházként tudnánk elképzelni a miniszterek tanácsát, ehhez azonban a szerződések megváltoztatására van szükség. Viszont ezáltal láthatóbbá tehetnénk a tanácsot, és egy európai szenátusként tudna funkcionálni. A differenciált integráció kérdése is felmerült, mert mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a tagállamok különböző pontokon járnak az integráció felé vezető úton. Vannak olyanok, akik gyorsabban haladnak, és ővelük meg lehetne alakítani az első kört, amihez természetesen a kis kíván a későbbiekben csatlakozhat. A nemzeti parlamentek is nagy érdeklődéssel vettek részt az erről szóló vitában, politikai vitában, az euróvezet költségvetési kapacitásáról is kifejtették a véleményüket, valamint a saját források megnöveléséről. Nos, tehát ezekkel kapcsolatban gondolkozott el az Európai Parlament, és az elmúlt hónapokban néhány ötletet papírra is vetettünk. Más témákra is kitértünk. Bizonyára beszéltek, vagy hallottak is már erről, az egyik volt a, ezek közül az európai közös védelmi erő létrehozása, vagy az állampolgárok jobb bevonása, például az internet révén a gondolkozásba, a konzultációba. Az Alkotmányügyi Szakbizottság is elvégezte a házi feladatát. Lehet, hogy egy kicsit technikai jellegű lesz, amit most mondok, de bizonyára tudják, hogy az intézményi változásokra néha szükség van ahhoz, hogy az állampolgárok részvételét hatékonyabbá, világosabbá tegyük, és az intézményeket pedig átláthatóbbá, és képesebbé arra, hogy reagálni tudjanak az állampolgárok igényeire. Különösen gondolok a vallási közösségekkel és szövetségekkel való párbeszédre, ami a szerződés 17. cikkén alapul. Önök tehát a közösségeik szócsövei, lehetőségük van arra, hogy reményt és inspirációt hozzanak emberek ezereinek, millióinak az életébe. És nagyon fontos, hogy részt vegyenek az Európa jövőjéről szóló vitában, és hogy olyan európai állampolgárság létrehozásában, amit az emberek el tudnak fogadni. Véleményem szerint az önök véleménye különösen értékes és érdekel bennünket. Mielőtt bemutatom a következő panel előadóit, egy kérdést szeretnék feltenni, ami vezérfonala lehet az eszmecserénknek, az Európa jövőjéről szóló 2025-ig szóló vitának. A panelünk címéből ered, ez a kérdés. Milyen változtatásokra van szükség az Európai Uniónak az önök véleménye szerint, hogy komolyan felvegye a harcot az általam az imént felsorolt kihívásokkal, és hát egyébként még egy sor kihívással, amit talán nem is tudtam felsorolni. A vallási közösségek és a civil társadalom képviseletében milyen gondolatokat tudnak velünk ezzel kapcsolatban megosztani. Először is Hill tiszteltes urat szeretném ö, bemutatni, aztán pedig Hágyi urat, aki a marokkói Uléma Európai Tanácsának a főtitkára, valamint Fabinyi Tamás püspök urat, aki a Magyarországi Evangélikus Egyházat képviseli. Nem csak európaiak ők, hanem van közöttünk egy olyan ember is, aki Európa szomszédságát képviseli. Mindannyiuknak 10 perc áll rendelkezésére, az előadásuk után pedig vitára kerül sor. Akkor a sorrend szerint, amint a napi rendünkön szerepel, először Hill, Christopher Hill tiszteltes úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót. A magam nevében, illetve az Európai Egyháza konferencia nevében is szeretném megfogalmazni az álláspontunkat, és ezek az egyházak nem korlátozódnak az Európai Uniós tagságra, például az Örmény Egyház is a tagunk, illetve számos más ország egyházai, és az európai tagságra aspiráló országok egyházai szintén. Épp ebben a tisztelt házban jártam éppen múlt héten is, angolul a csodálatos iróniát eh, láttam meg ebben, hogy angolként Európa jövőjéről, a Brexit fényében, illetve eh, az európai jövőről eh, cserélhetek eszmét. Én a 48 százalék maradni kívánó közé tartozom, nem az 52 százalékba azt gondolom, hogy nem csak a politikusok, hanem a közösségek, az egyházak Nagy-Britanniában kidolgoztuk az álláspontunkat, és a politikai bizonytalanság közepette, ahogyan önök is nagyon jól tudják, szembenéztünk a feladatokkal. És a Lisszaboni szerződés következő verziójára. Nem tudok rövid és frappáns megfogalmazásokat adni önöknek, és azt gondolom, hogy nem is feladatom ez. Inkább a jövőkép, mint sem a részletek megfogalmazása az, amire törekszem, és ez a párbeszéd is ilyet céloz. A Lisszaboni szerződés 17-es cikkének az erősítése, amibe belefogtunk az Európai Bizottság, illetve a parlamenttel való közös munkában, azt jelenti, ahogy Kalacitis eh, professzor úr fogalmazott, 2001-re nyúlik vissza az Európai Egyházak konferenciája a katolikus résztvevőkkel együtt, a CCEE, e, az Episzkopális Konferencia, az Európai Egyházak konferenciája megfogalmazta, hogy az egység közös értékek nélkül nem maradhat fenn. A Kárta Ekumenika, Ökumenika eh, jegyében Európa keresztény egyházai nagyon nyíltan fogalmaztak. Humánus, társadalmilag tudatos, szociálisan tudatos érték elvű igazságra, békére, szabadságra és toleranciára, részvételre és szolidaritásra törekvő közösség kell, hogy legyen. A belga főrabbi úr a hívők közösségei és a demokrácia közötti összhangra utalt, és ez is jól értelmezhető a párbeszéd keretében. Ebben biztos vagyok. Ugyanakkor csalódottságot is tapasztalhatunk a globalizációval kapcsolatban, a növekvő egyenlőtlenségekkel kapcsolatban, a menekült válság, bevándorlási válság, mindannyian tisztában vagyunk ennek a jelenlétével. A populista nacionalizmus, még rasszizmus antiszemitizmus, muszlim ellenesség, sőt, még rosszabb dolgok is egyszerre merülnek fel. Annyit szeretnék megfogalmazni, a csalódottságnak az is része, ami az egyházakon belül, illetve más közösségeken belül tapasztalható. És az egyházaknak is párbeszédet kell folytatniuk, ahogy a püspök úr, illetve Timmermans úr is megfogalmazták, Tudatosan kell ezt kezelnünk, és azt szoktuk mondani, hogy aki üvegházban lakik, ne dolgálózzon féltéglákkal. Egyházunk ura úgy fogalmazott, hogy aki bűntelen, az vesse az első követ. Az európai intézmények ennek jegyében kell, hogy dolgozzanak, és vissza kell térnünk az eredményekhez, a jó eredményeihez, az európai ideának, illetve a projektnek. Ezekre nem kell egyenként kitérnem. 1945-ben a béke az alapvető jogok kartája, illetve a humanitárius hozzáállás, a közös európai költségvetés, és itt szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy ne hagyják, hogy az általános költségvetésből a honvédelmet, az európai védelmet finanszírozzák, nagyon fontosak az európai e, célkitűzések, de a humanitárius segítségnek a kerete az szent és sérthetetlen e, legyen. Aztán Jacques Delort említették többen, az egyházak felé megfogalmazta, hogy mi Európa szíve és lelke egy híres beszédben. És ez 1990-ben történt. Azóta az európai ügyeket az európai gazdasági növekedés uralta jó okkal egyébként, de ezzel együtt tény, hogy a későbbi EU csatlakozások az eredeti hatok szövetségével ellentétben úgy tűnik, hogy gazdasági ügyekre összpontosított. Az Egyesült Királyságról is érvényes ez, amikor mi beléptünk az Unióba. A politika, illetve a tárgyalások a közös piac ra lépésről szóltak. Ahelyett, hogy az eredeti ideálokhoz, eszmélyiséghez tértünk volna vissza. A jelenlegi válságok, ideértve a migráns válság, a biztonsági kihívások, terrortámadások kihívása, a gazdasági egyenlőtlenségeknek a kérdése Dél-Európával összefüggésben például, ezek már elhangzottak utalásként, és látni kell, hogy egyes fontos európai értékek és eredmények állnak támadás alatt, a Schengeni térség többek között. Az euróövezet például úgy gondolom, hogy a monetáris unió és a gazdasági irányítás, gazdasági kormányzás alapkérdéseinek a további kidolgozása nélkül, ami egy érzékeny témakör, nem maradhat fenn. Aztán a szubszidiaritás mellett a szolidaritás fontos, hogy a mi a, a szuverenitás, nem azonos a nacionalizmussal, tehát szuverenitás, szubszidiaritás, szolidaritás. Ezek mentén kell dolgoznunk, és a keresztény egyházak, más egyházak is fontos mértékben járulhatnak ezzel hozzá. Másképp a jól ismert demokratikus deficit, illetve demokra, demokrácia deficit állhat elő. Itt most elégtán a brit népszavazás E, témáját megemlítenem. A brit többség, enyhe többség úgy látta, hogy a brüsszeli demokratikus deficit a lényegi momentum, és ez megjelenik a brit parlamenttel, Westminsterrel kapcsolatban is, és ez persze nem a hivatalos szövegkönyv része. És a szubszidiaritás, szolidaritás, szuverenitás hármasában tudunk tehát erről gondolkodni. És most már rátérvén a záró gondolatra, az egyházak konferenciájának az eszmecseréiben, és e, erre a dokumentumra utalt Kelecitis professzor, ebben a dokumentumban egy közös otthon elképzelése fogalmazódik meg, és ez nem csak azt jelenti, hogy valakivel a szomszédságban együtt lakunk, hanem valóban egy közös lakásban, különböző szobákban, de családias légkörben élünk együtt. És ez az európai kultúra sokféleség tiszteletben tartását jelenti. Mondjuk a, a brit, német és a francia kultúra, vagy az ír kultúra sokféleségére utalnék ezzel, és nem vagyunk Európa ellenesek az egyedi kultúrák jellegzetességének a megőrzésére utalva. Végül mit tettnek az egyházak? Mindezek érdekében Timmermans alelnök úr utalt már rá, hogy több évszázad a keresztény egyháza közötti hadakozással tett a rivalizáláson keresztül eljutottunk az együttműködésre az ökumenizmus keretben, és a, anglikán, a protestáns, a katolikus, az új protestáns egyházak közös együttműködése az ökumené jegyében nem csak toleráns légkört teremtett, hanem a különböző kultúrák értékeinek a meglátásához vezetett, és most más hitrendszerek a zsidó közösségekkel, illetve a muszlim közösségekkel és más hagyományok képviselőivel folytatott együttműködést és párbeszédet hozta be a képbe. Tehát van némi tapasztalatunk már a hívők különböző közösségei közötti párbeszédés együttműködésben. Nem érdemes belemenni abba a, az unalmas vitába, hogy Isten miért nem szerepel, vagy miért szerepeljen a Lisszaboni szerződésben. A jó Isten kedvéért felvetném, hogy inkább párbeszédet kell folytatnunk, és egy szilárdabb keretben kell együttműködnünk. A vallásos és nem vallásos közösségek képviselőit is bevonva. Azt hiszem, hogy lejárt a hozzászólásra adott időm az egyházak sok évszázad egyet nem értése után most már tapasztalattal rendelkeznek az együttműködésben is. És egy kicsit megismertük már a más hitek képviselőivel való együttműködés lehetőségeit is, és ennek jegyében kell a közös Európáért dolgoznunk a jövőben. Köszönöm szépen. Most pedig Hajgyi úrnak adom meg a szót. Köszönöm ezt a csodálatos lehetőséget, amit kaptam, hogy egy Európában székelő iszlám közösséget képviselhetek itt. Én úgy gondolom, hogy ez jó gyakorlatot mutat, hogy hogyan békíthetjük meg egymással a közösségeket. Nyilvánvaló, hogy Európában a bizonytalanság uralkodik. Minden erőfeszítésünk ellenére nem egyszerű az európai projektbe vetett hitet újraéleszteni, különösen most a Brexit, illetve a migráns válság és a terrorista támadások kapcsán. Európaiak alternatívát keresnek. Több Európára van-e szükség, vagy egy új koncepcióra, egy új jövőképre? Az euroszkeptikusok azt gondolják, azt terjesztik, hogy a Brexit halára ítéli az európai projektet, míg a többiek abban reménykednek, hogy átéljük ezt a vihart, és erősebben kerülünk ki belőle. Hiszen Európa elképzelése zavaros időkben kezdődött, illetve Altiero Spinelli és Ernesto Rossi elképzelésével élve. A második világháborúban, amikor Olaszországban politikai foglyokat tartottak fogva, most ugyanúgy, mint akkor, a Brexit is egy esélyként kell, hogy felfogjuk, hogy Ferosta szavaival élve hatékonyan reagáljunk. Meg kell ragadnunk a római szerződés 60. évfordulójának esélyét arra, hogy modernizáljuk Európát, és az Európai Uniót fel kell készítenünk a következő évtizedekre. De a hatékony reagálás, a modernizáció, ezek központba kell, hogy kerüljenek. Mit jelent az, hogy a modern európai intézményeket is modernizálni kell? A modernizáció itt azt jelenti, hogy a változásokat fel kell gyorsítanunk ebben a frenetikus globalizált világban, vagy azt is jelentheti, hogy felújítjuk az európai <clears throat> döntéshozatali hatalmi struktúrákat. De akármilyen formájú és ütemű lesz ez a reform, Európát a spirituális felfrissülés nélkül nem lehet újraéleszteni. A felgyorsuláshoz, az akarat érvényesüléshez figyelembe kell venni a problémákat nem csak Európában, hanem globális szinten is. Az egyik oka annak, hogy az EU eltávolodott az állampolgáraitól, az az, hogy nem tudják már felvenni a versenyt a változó világgal, nem tudják a gondolataikat hozzáigazítani, a cselekvéseiket, sőt a jövőre abszolút nem tudnak tervezni. A szociális közösségi média fölgyorsította azt, amit az egyik brit gondolkodó a teória végének nevezett. Ez az új eszköz olyan attitűdöket fejlesztett ki, ami teljes mértékben individualista, exhibicionalista. És ennek megfelelően kell a politikai dinamikát újra fogalmazni Európában. A konszenzust így nagyon nehéz kialakítani. A közösségi média ugyan fölszabadított az állampolgárokat, hogy nyomást gyakoroljanak a reprezentatív demokrácia képviselőire, ugyanakkor a populista nacionalizmusnak is teret engedett, vagy éppen az anarchiának is. Az anarchista társadalmakban meg kell kérdőjeleznünk a közösségi média szerepét. A probléma az, hogy amikor az individuum emancipálódik, akkor nincsen garancia arra, hogy ez az emancipáció nem ássa-e alá a társadalmi integrációt az európai integrációs folyamatot jelenleg a hatalom liberalizációja sújtja, úgy tűnik. Az új közösségi média nem feltétlenül képes arra, hogy a közösségeket összekösse Európában, hogy az elégedetlen hangokat összekösse, illetve elhallgattassa az antieurópai hangokat, annak érdekében újra kell gondolnunk a politikai struktúrákat. Ma Európának valóban lélekre van szüksége. A lélek szó egyfajta spiritualista kötelességet jelent az ön megfékezésére. Az európai projekt nem maradhat egy vicc, egy vers jut az eszembe, ami azt mondja, hogy a, szag, a szabadság csak akkor élhet tovább, hogyha az ön kiteljesedett, de korlátozódott is. Az európaiakat fel kell szólítanunk arra, hogy ez kötelességük. Ezért nagyon fontos, hogy az európai intézmények továbbra is konstruktívan működjenek együtt a vallás képviselőivel. De Meddő talajban nem lehet magokat vetni, hogyha az az elvárás közben, hogy a vallás európaizálódik. Ennek nincs értelme, ha így fogunk bele, akkor az identitás az európaiaknak megkérdőjeleződik. Nincs értelme így felvetni a kérdést a vallást nem lehet geográfiai szempontból megközelíteni, ez teljesen inkompatibilis az európai eszmével. Azaz elképzelés, hogy az iszlámot európai jelenségként éljük meg, ez korlátozza azt, hogy megértsük ezt a mély válságot, és harmonizáljuk a befogadás készségét. Az identitás nem lehet földrajzi terminus technikusokban megszabni. Ezek eldobható identitások, ezek nem tarthatják tiszteletben más kultúrák elképzeléseit. Az az elképzelés, hogy az exkluzív megdicséülés egy vallásnak az a tulajdona, hogy így próbáljunk meg egy vallásos identitást adni Európának, ez így nem fog működni. Európának nem lehet így vallási identitást adnunk. A kérdés továbbra is az, hogy a vallás sok összessége hogyan lélegezhet lelket Európában, legyen az akár keresztény, akár muszlim hit. És Európa hogyan építhet az új vallásos komponensre úgy, hogy közben újraéleszti a vallásokat. Erre csak egy kivezető út van, a közös fellépés. Nem az a kérdés, hogy kik vagyunk, vagy mennyire vagyunk európaiak. Ami számít, az az, hogy mit teszünk az európai projekt érdekében. Alapvető fontosságú az, hogy a vallási magas szintű képviselők bevonásával közös intézkedési tervet tegyünk, figyelembe vegyük a diversitást, az emberi jogokat, a kultúrákat, és példát mutassunk a világ többi részének, hogy milyen diverzitások létezhetnek a világban. Köszönöm. Nous allons Köszönöm szépen, a harmadik előadónkat fogjuk meghallgatni. Harmadik előadónk következik, Fabini Tamás Püspök úr, parancsoljon öni a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Nem könnyű a szerepe, mint az utolsó felszólaló, de megpróbálom ébren tartani önöket. Kérem önöket is, hogy tartsanak ki egy mítosz és egy álom is kialakult Európáról, és fontos különbséget tenni e kettő között. A mítosz a görög mitológiából származik, ez jól ismert. Zeus, a főisten szerelembe esett egy gyönyörű főníciai hercegnővel, Európéval. Fehér bikává alakult Zeus, és átvitte magával Kréta szigetére a tengeren a hercegnőt, aki három gyermeket szült neki. A legenda szerint ez ezen ázsiai elnök az, vagy hercegnőről kapta a nevét Európa, de emellett egy álomról is tudunk, ismét csak Ázsiához kapcsolódik ez az álom, ahogy az apostolok cselekedetei 16. fejezetében olvasható egy macedón megjelent Szent Pál előtt egy éjszaka, és azt mondta, gyere és segíts nekünk. Ha jól értem, akkor ez egy segítségkérés a pogány Európa részéről a zsidók és a keresztények felé. Szent Pár reagált erre, és az evangélium tanítását megkezdte Európában is. Ezzel felelevenítette, fel erősítette a meggyengült görög-római birodalmat, ebből született meg az új Európa. A luxemburgi élsek úr álmához is hasonlít ez. Az antik kultúra tiszteletben tartása mellett meggyőződésem, hogy ma inkább az európai álomról és nem a mítoszról kell gondolkoznunk. Azonban a tapasztalataink alapján a nyugati és a kontinens keleti részén is Európa úgy tűnik, hogy inkább pogány vagy új neopogány helyzetbe kezd süllyődni Európa. Ennek a jelenségnek két formáját kívánom a továbbiakban felvázolni, az idő rövidsége miatt eléggé sematikusan. Európában drámaian csökkent annak az evangéliumnak a hatása, ami 2000 évvel ezelőtt megújította a kontinest. Gyakran találkozunk szünkretista jelenségekkel is. Európa keleti fele a kommunista befolyás alatt indult el a vallástanulás útján, kommunista hatásra, bár a hűség megrendítő példáinak sorát is ismerjük. Mindezen közben a nyugati rész folyamatosan adta fel hídfő állásait, és eltávolodott Jézus evangéliumának radikalitásától. Richard Niebuhr amerikai szociális gospelről és magát liberálisnak mondott teológiáiról ír, Valószínűleg ez a nyugat-európai egyházi megnyilvánulás, megnyilvánulásokra is igaz. Azt mondja Nibur, hogy egy harag nélküli Isten a bűn nélküli embereket bevitte az ítélet nélküli országba, egy kereszt nélküli Krisztus szolgálata által. Akárcsak 500 évvel ezelőtt Luther korában az európai kereszténységnek ma is választania kell az úgynevezett teológia crucis és a teológia glorie között a kereszt és a dicsőség teológiája között. A magunk kelet-európai rendszerében számos egyházvezető választotta az elnyomó hatalommal való kollaborálást a kereszt helyett. Ám a szabad világnak is megvannak a kísértései. A gazdag országok gyakran gazdag egyházaikat mintha szégyellenék, mintha ezek az egyházak szégyellenék a keresztet, a hagyományos biblikus keresztény értékeket. Sokan kínosan ügyelnek arra, hogy a keresztény jelképek nyilvános használata nehogy sértse a más vallásúak vagy a nem hívők érzékenységét. Ezért találkozunk azokkal a bizarr példákkal, hogy a hívők leteszik régi és megszentelt jelképeiket. Lekerül a kereszt a nyakukról, vagy adott esetben a templom tornyáról is. Egy-egy város fölterén pedig adott esetben nem ajánlatos karácsonyfát állítani. Természetesen ez nem mindenhol igaz, de hallottunk ilyen híreket. És nem csak a keresztény jelképekről beszélek, hanem a zsidó és az iszlám szimbólumairól is. A vallási semlegesség erőltetése egyrészt arcalanná tesz, másrészt európai gyökereinktől való elszakadásunkat segíti elő. Egyúttal eltávolodunk a pálapostolhoz kötődő állomtól, és ismét a mítosznak adunk teret. Van még egy pogányságba hajló modell, az úgynevezett politikai kereszténység, ahol az egyház a politika szolgáló leánya lesz. A politikai kereszténységben összefonódik a politikai érdek egy vélt egyházi érdeke. Hogyha egy ilyen politikai hatalom kormányoz, akkor szinte természetessé válik a paternalista egyházpolitika, és az egyházak nagyon gyakran észre sem veszik, hogy mennyire szorosak a kapcsolataik a politikai pártokkal, Főleg, hogyha a korábbiakban elnyomva vagy félreállítva érezték magukat ezek az egyházak. Saját kontextusomból is tudnék erre példát mondani. Amikor hiányzik egy átlátható egyházi finanszírozási rendszer, ez az egyházak függőségéhez vezet. Lepaktálnak a hatalommal pénzügyi okokból az egyházak, és a politikai erő pedig tenyeréből leteti az egyházakat, cserébe pedig azt várja, hogy társadalmi vagy politikai események kísérő liturgiáját szolgáltassák az egyházak. Mondanom sem kell, mennyire méltatlan az egyházakhoz ez a szerep. A neofitáknak különlegesen fontos szerepe van manapság. Ők azok, akik saját ambíciójuk által vezérelve állnak egy egyházhoz. Róluk is szól Magyarországon ez a bonmó, ami a rendszerváltás időszakából ered, hogy nagy a tolongás a damaszkoszi úton. Mondanom sem kell, hogy ezek az opportunisták nem is sejtették, hogy a damaszkoszi út vállalása nem Saul döntése volt, hanem a feltámadott Jézusé, és hogy Pál éppen, hogy nem a győztesek, hanem az vesztesek, az üldözöttek oldalára állt. Nem a napfényes, hanem az ányékos oldalra. Azaz, a teológia kruciszt képviselte, nem pedig a teológia glóriét. A politikai kereszténységnek nagyon sokféle formája van a világban. Kelet-Európában ezt a jelenséget jól jellemzi Martin Schulze Wessel által szerkesztett könyv címe a vallás nacionalizálása és a nemzet szakralizálása. Az eredeti német cím Nacionalizierung der Religion és Sacralisierung der Nation. Számos példát lehetne erre hozni Európa különböző országaiból. Hölgyeim és uraim, két modellt vázoltam fel, az egyik talán inkább Európa nyugati részére jellemző, a másik inkább keleten fordul elő. De amit tapasztalatunk, tapasztalunk manapság, az az, hogy a kettő inkább keveredik egymással. Összefoglalva azt szeretném mondani, hogy hagyjuk, hogy az egyházak maradjanak az egyházak, a vallási közösségek maradjanak vallási közösségek. Először is az által, hogy elkerüljük a, pogály, a pogányságba való visszatérést, amit a régi mítoszban megjelenő bika brutalitása szimbolizál. Másodszorban a kormányzatok vagy az intézmények nagyon fontos, hogy ne legyenek paternalisták, ne atyáskodjanak az egyházak és a vallási közösségek felett. Ezért mindannyian hagyjuk a kiáltást, amit Szent Pál is hallott, gyere és segíts nekünk. Európa segélykiáltása ez Európája, amely elfelejtette, hogy hogyan imádkozzon, hogyan énekeljen, hogyan dicsőítsem. Meghalljuk ezt a szót. Köszönöm. Thank you. Köszönjük szépen. Időben vagyunk, sőt, két perccel több időnk is maradt a vitára. Ki kíván hozzászólni? Megjegyzése, kérdése van-e valakinek? Well, of course I'm going to say thank you, but... Nos, természetesen meg fogom köszönni mindenkinek, de ez nyilvánvaló, viszont két dolgot el szeretnénk mondani. Az egyik önöknek mi a benyomásom, mi történik akkor, ha semmi nem változik Európában? Akkor mi történik Európa jövőjével, ha nem lépünk semmit? Másodszorban a Brexit hatását többen említették. Úgy gondolják, hogy egy nagy tagállamnak az a döntés, hogy kilép az Unióból. Katalizátorként is működhet? Arra ösztönözheti a többi tagállamot, vagy magukat, a brit állampolgárokat, hogy jobban rádöbbenjenek arra, hogy mi is Európa. Then we pick someone. Thank you. Köszönöm szépen. Afenesias püspök vagyok Görögországból. Nagyon örültem annak, hogy ilyen sokféle baráti hangot hallottam itt az asztal körül. Köszönöm szépen mindenkinek, ahogy hozzászólt. Én néhány aggodalmunknak szeretnék hangot adni, a görög emberek aggodalmainak. Nyilvánvaló, hogy Görögországnak problémái vannak, és ezért a válasz számukra egyértelmű, ha Európa semmit nem lép, semmit nem tesz, akkor az európaiak elvesztik a bizalmukat Európában, abban, aminek Európának kellene lennie. És akkor az emberek nem hisznek már majd soha annak, hogy lesz egy hatékony, hatásos Európa. A második dolog, amit elmondanék, hogy gyakran halljuk azt, hogy az emberek aggódnak. Aggódnak, mert szép szavakat hallunk arról, hogy mik az értékek. De ugyanakkor fölteszik maguknak a kérdést, látva, hogy milyen problémákkal vannak körülvéve a világon, és közel-keleten, vagy hát ha Görögországról beszélünk, akkor hatalmas problémákról van szó, a migráns válság hatásairól, olyan migránsokról, akik a származási helyükről elkényszerültek vándorolni. Tehát fölteszik a kérdés, Európa mit képvisel? Úgyhogy én az Európai Parlament képviselői felé többször intéztem kérdéseket, illetve több európai intézmény felé is. A válaszokból azt szűröm le, hogy a politikákat nem igazán Brüsszelben alakítják ki, hanem Washingtonban, Moszkvában, vagy más politikai központok azok, amik diktálják a politikákat. Nyilvánvalóan hivatalosan nem ezt a verziót halljuk, de gyakran halljuk ezt, ami a közel-keleten történik. Ez nem egy olyan dolog, ahol prevenciót illetően tehetne bármit az Európai Unió. Talán mi európaiak, akik bizonyos értékeket képviselnek, olyan értékeket, amelyek nem esnek egybe a washingtoni érdekekkel, talán nekünk most az a feladatunk, hogy jobban, egyértelműbben hangoztassuk hangunkat. Vagy hát jó hallani az értékekről, fontos, hogy halljuk, de nagyon fontos az, hogy az állampolgárok cselekedeteket is lássanak Európában. Nos, még hárman eh, kértek szót, kérem, hogy rövidre fogják. Érsek úr, igen, teljes mértékben egyetértek azzal, ami elhangzott, az menekült válság, a közel-kelet válsága és a görög válság. Ezek Európa szava hihetőségének mércéi, hogyha nem tudunk választ adni ezekre a válságokra, akkor elvesztjük a szava hihetőségünket. Aztán az a kérdés, hogy változásra szükség van-e? Igen, de nem utolsó sorban azért, mert a világ is változik. Hallottuk a digitalizációt, az individualizmust, a civilizációnk egy fordulóponthoz ért, és nem egészen látjuk még, hogy ez a civilizációs mintaváltás hogyan hat majd ki a politikákra és a kultúrára. Ezt egyfolytában szem előtt kell tartanunk, és így kell megpróbálnunk egy jobb és több Európát elérnünk. Aztán a Brexit kérdése. Nem, nem tudom, nem tudom, hogy hosszú távon mi lesz a hatása. Itt sokfajta erő együtt hatása érvényes Európában. Vannak, akik szorosabb uniót akarnak, vannak, akik nem. Ha a mindennapi emberek problémáira találunk választ. Ha ezeket megoldjuk, akkor lesz esélyünk. Köszönöm. Elnök. Köszönöm szépen. Megpróbálok válaszolni azokra a nagyon fontos kérdésekre, amiket Alánok asszony kérdezett. Nagyon remélem, hogy nem amellett fognak dönteni, hogy semmit nem lépnek. Az Európai Unió és az elődei azért jöttek létre, mert szükségét érezte Európa annak, hogy a második világháború utáni időszakban békét teremtsen. Ha az össze, ha az együtthatókat megnézzük, akkor látjuk azt, hogy a probléma egyik gyökere az volt, ha nem léptek semmit. Úgyhogy szerintem most sem opció ez. Kérdés. A Brexit működhet-e katalizátorként is? Nem tudom. Azt sem tudom, hogy milyen formát fog ölteni, és amennyire jól értem, a parlamentben, Westminsterben se látja senki ezt tisztán, legalábbis még. De tegyük föl, hogy létrejön az, amit az Egyesült Királyságban a jó Brexitnek hívnak most, ami pozitív eredményt hoz az EU-nak is, és az Egyesült Királyságnak is. Akkor, amit Érsek úr is mondott, új viszonyok alakulhatnak ki Európában. A fehér könyv jelenleg sok opciót kínál. A fehér könyv opciói közül van egy olyan is, hogy elképzelhetjük azt, hogy milyen lesz a szélesebb Európa. Ezt sose hittem volna, hogy ezt mondom, tehát talán egy jó Brexit, ez hozzájárulhat a probléma megoldásához. Jan Olbrecht? Igen, én lengyel képviselő vagyok a parlamentből, és amikor bővítésről beszélünk, Lengyelországban ez nem a pénzről szólt. Arról szólt, hogy a nyugati kultúrába, nyugati kultúrához csatlakozzunk. Aztán később a pénz is szerepet játszott. Aztán a második elem, ami hiányzik a politikai világunkból. Én katolikus vagyok, de Lengyelországnak egy olyan részén lakom, ahol erős a hatása a luterán vallásnak, a luteránus vallásnak, és nyilvánvaló, hogy az 500. református évfordulót én is most átéltem, és ott az volt a fő üzenet az én hazámban, hogy imádkozzunk a migránsokért. De talán az is lehetett volna, hogy mindenkiért imádkozunk, akinek szüksége van segítségre. A gazdasági menekültek is segítséget érdemelnek. De két fő megjegyzésem lenne. Az egyik egy provokatív, hogyha ez a panel arról szól, hogy megváltoztathatjuk-e az európai szerződést, akkor emlékeznek az invokáció dejéről való vitára? Ha arra gondolunk, hogy a szerződést újra feltúrjuk. Ez a fajta vita. Ez a világ megváltozott. Ma, ma már nem olyan a világ. Van esetleg olyan eleme, ami, ami visszanyúlhat erre az Isten említésre a szerződésben. Aztán a második kérdés a vallásszabadság Európában. Ezzel nagyon sokat küzdködünk. Önök mit gondolnak? Mit javasolnak nekünk, politikusoknak? Mi ma a vallásszabadság? Köszönöm. Thank you. Madam. Köszönöm szépen. Megadom a szót. Igen, köszönöm, hogy újra szót kapok. Szerettem volna az európai szintű cselekvési lehetőségekre kitérni válaszolva a kérdésére. Határozottságra van szükség a politikusok szintjén is arról, hogy Európa mit tehet és mit nem tehet meg. Mert voltak korábban be nem tartott ígéretek, és ezek vezettek kiábrándultsághoz a polgárok között. Ezt kéne elkerülni a jövőben. Tehát közelebb kell hozni Európát a polgárokhoz, illetve terjeszteni a jövőbe vetett pozitív optimizmust. És itt segíthetnek az egyházak is, hiszen a polgárokhoz önök közelebb állnak, és talán így lehetne hidat építeni a politika világa, és a hétköznapok embereinek a, a világa és érzései között. És aztán nem sok szót hallhattunk az eddigiekben arról a nagy kérdéskörről, hogy mit szeretnénk kezdeni, ahogyan amit hallhattuk, a menekültek, gazdasági migránsok e, témakörét az európai menedékjogi rendszernek a helyzete újra gondolandó, és egyházként ökumenikus keretben aktív szerepet vihetünk ebben, hogy a félreértéseket, a sztereotípiákat segítsük tisztázódni a külföldiekkel, idegenekkel kapcsolatban, és ez szolgálhatja az Európa közös jövőjéről szóló gondolkodást is. Például a legális bevándorlás lehetőségét is megteremthetjük azok számára, akik menekültként nem szeretnének a földközi tengerbe belefulladni. Tehát a kelet és a nyugat között, és ö, így lehet az összhangot segíteni, és az egyházak ehhez járulhatnak hozzá. Köszönöm. Igen, öné a szó. Hogy világos jövőképről szóljunk, hogy a jövőképünk világosá váljon, hányan kérnek még szót? Izabel Benafár vagyok, a fokolári mozgalom részéről. Sokat szóltak az oktatásról, a polgári kezdeményezésről, a vallási közösségek, amelyek az asztal körül ülő képviselői a párbeszédet lefolytatják a sokszínűség jegyében. Nos, az Erasmus program is hozzájárult ahhoz, hogy a fiatal európaiak látásmódja természetes módon táguljon, és európai, európai léptékben gondolkodjanak a nemzeti szint helyett. És ez lehetővé teszi, hogy az európai fiatalok a laikus semlegesség kerete fölé emelkedve megszerezzék azt a bölcsességet, amelyet képviselnek itt a kerekasztal résztvevő is. És egy olyan természetes Európába illeszkedjenek be, ahol a meggyőződések, illetve ahol a hit konstruktív módon tud érvényesülni, és aktívan a béke irányuló együttműködés segíti. Nem csak a semleges tolerancia jegyében, hanem azt meghaladva. Azt gondolom, hogy a hittel élőknek is egy ilyen projektben kellene részt venniük, és például az Erasmus projekt, ez hasonló kezdeményezésre lenne szükség, amelyben sok fiatal vesz részt az oktatás alapértékeire épülve. Igen, köszönöm a szót. Nos, az Európa jövőjéről kiindult eszmecserét annyiban szeretném szolgálni, hogy a különböző elhangzó javaslatok mm, alapján összefoglalnék egy-két gondolatot. Többen elmondták, hogy az értékek gyakorlati érvényesítésére van szükség, és hogy mit tehetnek a politikusok visszautalva az elhangzott kérdésre, azt gondolom, hogy Európa válságait hitelességi válságot jelent, és ez minden hatósággal szembeni szkepszist jelent. Minden hatóság, minden hivatalos szint és testület szavahihetővé kell, hogy váljon, és ahhoz pedig következetesnek kell lennie. követnie kell a prédikált értékeit. Tehát a politikusok esetleg az értékszférára összpontosíthatnának, és az értékrendnek szerezhetnének érvényt az intézményekben. A vallásos élet képviselői pedig úgy gondolom, hogy a társadalom felépítésére, működésére kellene, hogy összpontosítsanak, és azt kellene továbbfejleszteniük. Például az Európai Parlament esetében az azt jelenti, hogy jelentés, jelentős erőfeszítések irányulnak állásfoglalások megalkotására, elfogadására. Több példát látunk erre és ezek az állásfoglalások arra irányulnak, hogy az Európai Bizottság inkább egy kormányként kezdjen működni hiteles intézkedésekkel. És a különböző vallási csoportok, felekezetek, közösségek képviselői fontos, hogy szorosan együttműködjenek, részt vegyenek, ne bízzák csak a politikusokra az említett céloknak az elérését. kontinensünk erkölcsi nézetből is kézbe kell, hogy vegye a saját cselekedeteit, intézkedéseit, és ebben kell aktívan részt venni. A szavahihetőség, a hitelesség azt igényli, hogy a szavak és tettek között összhang legyen. Hogyha elhangzanak a szavak, a nagy nyilatkozatok, de nem követik őket tettek, akkor fennáll a veszély, hogy teljesen értelmetlenként látják az egész együttműködést. Köszönöm a vita lehetőségét. Rochelle from the Baha'i International Community. Eh, utolsó hozzászólás. Michel Dajani eh, vagyok, a Bahá'í közösség részéről. Szívből köszönetet szeretnék mondani a tartalmas észrevételekért, gondolatokért. Nehéz is hozzászólni, hiszen az ember egyfajta dimenzióját tudja csak felvillantani az európai jövőnek. Én is csak ennyit tehetek. Mint egy keretbe foglalva ami elhangzott, illetve számos hozzászólásban újra és újra felbukkant az a gondolat, hogy Európa jövője alapvetően összefonódik a világ egészének a jövőjével. És a független népek, nemzetek világában valahogy az összkép előnyös voltát is biztosítani kellene olyan megoldásokkal, amely, amelyek nem csak a világ egyik régiójának a jólétére irányulnak, hanem az emberiség egészének a jólétére. Másképp nem működhetnek ezek a megoldások. Tehát persze az a logika, hogy a saját portánkon pregessünk, mielőtt másokét akarnánk tisztává tenni. Nos, ez a logika, ez már nem működőképes. Az jelenti a megoldást, hogy a pénzügyi, gazdasági, vagy akár a migrációval kapcsolatos szakpolitikánk összehangolása tud egységes e, jóléthez vezetni. És ne csak egy régió jólétével foglalkozzunk, mert hogyha a világ egészének a jólétével e, szeretnénk csak foglalkozni, akkor az egész kicsúszik a kezünkből. Elnök, köszönöm szépen az összes elhangzott gondolatot. Most Néhány szóban szeretném csak összefoglalni az eddig elhangzottakat. Azt gondolom, hogy igaz, hogy az utóbbi évben Európában sokat szóltunk gazdasági kérdésekről, hiszen egy válságból igyekszünk kilábalni, egy nagyon mély és kemény válságból. Ez különösen sújtott Európa bizonyos térségeit. De nem csak a látható eh, károk fontosak, hanem nagyon sok társadalomban a polgárokat igen keményen érintették a válságnak a hatásai. És az Európával kapcsolatos negatív gondolkodás is erre vezethető vissza. Közös cselekvéssel tudjuk csak elkerülni a legrosszabbat. Nagyon nehéz a párbeszéd háttere Görögországgal különösen. Tehát azt is látni kell, hogy Görögország esetében a legrosszabbat azért sikerült elkerülni. Nem kerültünk el minden szenvedést, de a drámai következményeket azokat igen. És ami pedig a menekült válságot illeti, itt is együtt kell dolgoznunk, együtt kell működnünk. Sok esetben eredményeket is sikerült elérnünk. A hazám Olaszország például még nem látja az érkezők számában azt a jelentős csökkenést, amelyet talán várni lehetne, de Görögország esetében ez megjelent. Ezért is gondolom, hogy nagyon fontos a civil társadalommal a párbeszéd Európa jövőjéről. Aztán azt is tapasztaltuk, hogy Franciaországban a diskurzus Európáról alakítható olyan irányba, hogy elkezdjenek Európáról pozitívan gondolkodni az emberek. Nem mindenki természetesen, hiszen ez egy átpolitizált téma. Vannak ellenzői is az európai együttműködésnek. De mindenki, a politikusok a maguk szintjén, vagy a polgárok képviselői, a vallások, egyházak képviselői, kiki a maga szerepkörében hozzájárulhatnak ehhez. Segíthetnek megértetni és elfogadtatni az európai jövőért végzett közös munkának a jelentőségét. Azok a dolgok, amelyek jól működnek, azokon nem kell változtatni, ami nem jól működik, azt tovább kell fejleszteni, és ezt meg kell vitatnunk egymással. Csak így haladhatunk a megoldások felé. Ahogy Habermas, a híres filozófus, fogalmaz, a világ jövője sikere érdekében egységesnek kell maradnunk, együtt kell maradnunk, és ezt úgy érhetjük el, hogy például sokat tanulunk a vallások képviselőitől. Ők sokat taníthatnak a világnak. Nyilván nem a vallás háborúk szolgálják a pozitív tanulságot, de önöket meghallgatva ebben a körben elmondhatjuk, hogy jelentős erőfeszítéseket tettünk a vallási tolerancia kialakítása irányába. Ez egyedülálló eredmény világméretekben, de soha semmi nem garantáltan elért eredmény. Tehát nem szabad azt gondolnunk, hogy véglegesen a miénknek kell érte dolgozni. És Európa ezzel együtt példaértékű a világ egész számára. És ma is síkra szállunk különböző vallási szempontokért, értékekért. Most a, az iszlám ügyében akár háborúról is beszélhetünk, vagy a vallás háború még az iszlám keretei között is dúl, és nem úgy, mint a katolikus protestáns konfliktus. Tehát ezzel együtt azt gondolom, hogy Európa a kialakított toleranciát tekintve világméretekben példaértékű. És ezt a toleranciát kell terjeszteni, illetve irányadóvá tenni, mert a jövőnk az sok vallás együttélését mutatja majd, illetve a keresztény felekezeteken túli vallások, hitek bevonását és együttélését. Még ha nehezen is képzeljük el ezt pillanatnyilag más kultúrákkal, illetve más közösségekkel együtt élve a toleranciát kell elsajátítanunk. És ebben nagy szükségünk lesz az önök segítségére, hogy az európaiak számára érthetővé váljon, hogy Európa az értékrendek összessége a mindennapi életünk és jövőnk szempontjából nagyon fontos módon. Ezt kell megvédenünk, ennek kell érvényt szereznünk, és így kell felkészülnünk a tovább lépésre Európa jövője felé. Valóban szükség van a párbeszédre, az eszmecserére, és úgy gondolom, hogy ezek a kérdések a szerződések újra gondolásához vezetnek majd. Ennek során a szerződésekben hangsúlyozhatjuk majd az elhangzott szempontokat. És ami pedig a konkrétumokat illeti, oda kell figyelnünk a konkrétumokra is, a mindenki megfogalmazta, Európa egy álom. És az európaiak számára ezt az álmot közvetíteni is nagyon lényeges. Miközben megtörténik a szerződések felülvizsgálata. A civil társadalom képviselőjeként önök is fontos szerepet eh, kapnak. És a szerződések átdolgozása az Európai Parlament, az európai kormányok és a civil társadalom együttműködésében történhet meg. Ennek megvan a hivatalos folyamata, rendje, ezt is természetesen be kell tartanunk. Nos, ennyit szerettem volna elmondani magam részéről, és záró gondolatként a válságot lassan magunk mögött hagyjuk, sikerül kilábalnunk belőle. És ezt elérve egy kicsit optimistábban gondolhatunk jövőre. Köszönöm szépen, most pedig elnök asszony él szó. Köszönöm szépen, Bresszó asszony. Mielőtt nagyon röviden lezárom a vitát. A vendégeink közül valaki kívánna még hozzászólni. Parancsoljon, Fabinyó. Köszönöm szépen. Ha megengedik, akkor magyarul beszélnék. Teljesen szokatlan számomra, hogy nemzetközi szinten magyarul beszélek, úgyhogy nagyon örülök ezeknek a zárószavaknak, és amikor most hazamegyek Magyarországra, akkor el fogom mondani, hogy milyen helyen voltam. Mert ahogyan írja, Püspök asszony is mondta, hogy amikor Brüsszelbe jött, akkor sok félreértés volt azzal kapcsolatban, hogy eh, hova is megy. Magyarországon is sokan azt gondolják, hogy jó, ha Brüsszelbe mész, az biztosan valami eh, idegen világ, és, és eh, Istennek és a kereszténységnek semmi helye ott nincsen. Én azt hiszem ez a beszélgetés meggyőz minket arról, hogy megfelelő helyen kell mindent kezelni, túl kell lennünk azon a középkori szemléleten, hogy az egyház fog megoldani minden gondot, de túl kell lenni azon is, amit mi a kommunista időben, és én ezt fiatalként átéltem, tapasztaltunk, hogy az egyháznak nem adnak szerepet. Azt mondják, hogy az egyház az csak a sekrestjében létezzék, csak a templom falai között, de a társadalomban, nyilvánosság előtt, politikában, gazdaságban, a hétköznapokban nem. És ezt nagyon fontos üzenetnek érzem, hogy, hogy igenis lehet az egyháznak szerepe, értékteremtő, karitatív szerepe, akár a menekült kérdésben is. Magyarországon, ahol sok mindent tudunk arról itt is külföldön nyilván, hogy a magyar kormány milyen pozíciót foglal le a menekült kérdésben, de az egyházak sokszor ezzel ellentétes magatartást, vagy legalábbis valami mást cselekszenek a menekültek befogadásával, együtt azokkal a civil szervezetekkel, akár a Szent Egyidió közösséggel, vagy a, a Fokolári mozgalommal fogadnak be menekülteket, és példát mutatnak arra, hogy hogyan lehet jelen lenni a társadalomban. Tehát azzal zárnám, hogy az egyházaknak ezt a az értékteremtő, karitatív és lelki munkáját azt hiszem, hogy egész Európában becsülni kell, és ha egy javaslattal élhetek, sokszor értetlenül látjuk Magyarországon, talán Európa más részein is, hogy a különböző Európai Uniós pályázatokból szinte természetes módon kizárják az egyházakat és a vallási közösségeket, mondván, hogy, hogy őrájuk ez nem érvényes az előzőeknek a fényében, hogy az egyházak mennyit tudnak tenni, azt hiszem ezt érdemes volna átgondolni. Ez egy konkrét javaslat. Köszönöm szépen. Thank you. I think all of this panel seem quite active, so... Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy a panelisták nagyon aktívak most. Nos, az elmúlt tíz évben intellektuális nomadista voltam, ezt csak így tudom megfogalmazni, különböző országokban utazgattam, és rájöttem arra, hogy egy új dinamika van kialakulóban. Az arab világban, például az iszlám világban, például elkezdtek hinni az európai értékekben, például Szíriában, mert nem úgy definiálják már az emberek magukat, hogy geográfiailag hol székelnek, az fontos számukra, hogy hol találnak közös értékeket. Európában viszont egy másik dinamika érvényesül az elmúlt tíz évben egyfajta sérülékenység, úgy érzik magukat, hogy geográfiailag fenyegetettek, ezért egyre inkább védik az értékeiket, úgyhogy geográfiai határokat húznak. Az nagyon fontos lenne, hogy észben tartsuk, hogy az európai dinamikának ez a fajta érvényesülése nem jó és hogy hogyan nyerhetünk abból, hogy adoptáljuk a földközi tengeri régiónak az értékeit. Nem geográfiai értelemben, nincs értelme ilyen határokat húzogatni. Ha valakinek azt mondjuk, hogy muszlim vagy, és én európai vagyok ennek ellenére, európai és muszlim vagyok. Az én erkölcsi kötelességem az az, hogy közösen lépjek fel, annak érdekében, hogy az együttélésünket lehetővé tevő értékek érvényesüljenek. De ha megkérdezik, hogy ki vagyok, még a muszlim testvéreim között is, hát eltérnek a vélemények. Úgyhogy profitálnunk kell a multikulturalizmusból. Más kultúrák másképpen teszik fel ezt az identitás kérdést. Arabul például nincsen kérdés, hogy én ki vagyok. A kérdés az, hogy mit teszek. É, jó, ez egy filozófiai vita, ezt majd máskor hagyom, de köszönöm szépen a figyelmet. Elnök, azért ez egy nagyon jó hozzászólás, és kellene ezen gondolkoznunk. Egyébként hozzászólhat az anyanyelvén. sajnálatos gé, módon gél az anyanyelvem, úgyhogy sajnálom, de most próbálok velszíjul tanulni. Köszönöm szépen, elnök asszony, de a hit közösségek nevében én nem győzöm hangsúlyozni, hogy milyen fontos ez a párbeszéd. Én gyakran látogatok el ilyen brüsszeli vitákra az elmúlt néhány évben, és ez a fajta vita, ez a fajta párbeszéd a leghasznosabb. Ez a fajta gyakorlatias hozzáállás nagyon-nagyon fontos humanitárius kérdésekről. Mivel hiszünk Istenben, és Isten pedig hisz a világában, ezért nagyon fontos ez a vita. Well, frankly... Elnök, szerintem ez volt a végszó. Lehet, hogy elolvasta a zárszavamat? Vagy lehet, hogy a földrajzi közelségünk nyilvánul így megy. Van néhány gondolatom, de azt hiszem, hogy ez nagyon eh, jó zárszó volt, de röviden három pontot kiemelnék. Európa nem adott. Ápolni kell, változtatni kell, és részei kell, hogy legyünk ennek a változásnak. Önök is legyenek részei. Másodszorban azt hiszem a főrabi úr volt, aki azt mondja, kötelezettségek és jogok, ezek között egyensúlyt kell teremteni. Néha én közvetlen módon vagyok választott, tehát a választókörzetemben gyakran beszélek emberekkel. Néha konfrontálnak azzal, hogy esetesz Európa, önök mind elit, eurokraták. Én meg azt mondom, minden tiszteletem az öné, de nekem nagy kötelességem az, hogy vezetőként utat mutassak. Az a munka, amit önök végeznek, ez ezért nagyon fontos. A harmadik megjegyzésem az, hogy a munkánk sosem zárul le. Ez egy folyamatos munka, és remélem, hogy a jövőben is együttműködnek. Ezért köszönetet szeretnék mondani a parlamenti képviselőknek, mind szakbizottsági elnököknek, mind tagoknak. Nagyon üdvözletes, hogy ellátogattak ide. És természetesen minden súlyos vitát, megbeszélést egy fogadás követ, ahol tényleg kibeszélhetik magukat, beszélgethetik magukat az emberek. Ezért aztán meghívok mindenkit egy emelettel lejjebb, vagy lépcsőn, vagy liften, kóser és halál étkeket is felszolgálunk. Ez ebben az épületben egy emelettel, lejjebb az ötödik emelettel, ötödik emeletem. És Egyébként nekem ez volt az első ilyen nagy formális találkozom önökkel, és engem teljesen elbűvöl a nem és a hangulat ebben a teremben, és senki se tudja, hogy mi itt a jó, a, a helyes válasz, úgyhogy alig várom, hogy beszélgethessek önökkel a fogadáson, és mindenkinek szép estét!